Okay, colleagues, if I can start the meeting, I know there's not a lot of us here. Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a mai ülést, bár nincsenek sokan jelen. Nem akarok újra azt megkezdeni, hogy állandóan későn kezdjük az üléseket mindenki előtt ott van az napirend tervezet, ugye mindenkinek megfelel. Rendben. Aztán a április 22-23-ai és a május 6-ai, 7-ai jegyzőkök elfogadása rendben. Mielőtt tovább lépnék, és megkezdenénk Dominik jelentésének a tárgyalását, szeretném elmondani a képviselőknek, hogy az egyik asszisztens jog irodájából el fog hagyni minket, és visszamegy bírónak Ausztriába, csak azt tudom feltételezni, hogy jól dolgozott. Szeretne valamit röviden mondani erről a kollégáról? Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megemlítette ezt a nagyon szomorú helyzetet. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jól tudtam együtt dolgozni Judittal. Nem tudom, hogy most a, hogy fog alakulni a munkánk, meglátjuk, hogy tudunk tovább lépni. Minden esetre hivatalosan is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen Judit a kiváló munkát, köszönöm a barátságot is. Tényleg jól tudtunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen. So Judith. I think we, we wish you... Mindennyian minden jót kívánunk, sok sikert kívánunk az új karrierhez, és ha bármi probléma lesz Ausztriában, akkor tudják, hogy kire, kihez fordulhatnak. Hogyha bármilyen probléma van, mondjuk Simpson év alatt Ausztriában felmerül valami probléma, akkor emlékezzenek rám is. Minden esetre sok szerencsét, Judit. Következő filányi mond Dominik Rick jelentése. Tengerészeti felszerések. Tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. A tengerészeti felszerelésekről szóló jelentés nem az összes tengeri felszerelés, tengerészeti felszerelése vonatkoznak, hanem a mentés szolgáló felszerelésekre elsősorban. Ezek a felszerelések a nemzetközi szinten ezeknél az esetekben ugye a tervezés során, a gyártás során és a a műveletek vagy a működés során is bizonyos feltételeknek meg kell, hogy szá- feleljen. Az Európai Unió irányelvet alakított ki erre vonatkozóan, és azért, hogy ne legyenek eltérőek a szabályok az egyes országokban. Ennek ellenére vannak problémák, ugye az átültetés késedelme miatt is, de a minőség tekintetében is, ahogy a nemzeti szervezetek értékelik a tengerészeti felszereléseknek a minőségét, megfelelőségét, illetve bizonyos hiányosságok is vannak a piacon, úgyhogy nagyon sok az eltérés még, eltér a megítés az egyes országokban. A bizottság javaslata azt hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a jogi keretet. Egyrészt a vállalkozások számára, olyan vállalkozások számára, amelyek a felszereléseket szállítják, és természetesen a közlekedési eszközök és a felszerelések biztonsága a fő cél. A jelentés leírja a jelenlegi helyzetet. Én egy sor módosító indítványt javaslok. Ezeknek a célja elsősorban az, hogy pontosítani kell a technikai dokumentumok tárolására előírt idő, időt vagy időszakot, és a derogációs feltételeket aztán A tanúsítási igazolásra vonatkozik a következő módosításom azért, hogy a régi címkéhez képest most már elektronikus igazolás lehessen használni, így az ellenőrzés sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb legyen. A hajókormány embléma elektronikus változatát célozza meg ez a módosító indítvány. Aztán a következő javaslatom, hogy a piacfelügyeleti eszközök, intézkedések úgy alak, ezeket úgy alakítsuk, hogy ne legyen túlságos a teher a vállalkozásokon. Tehát azok a állami ellenőrző szervezetek esetében az ellenőrzési feltételeket úgy kell kialakítani, hogy ez ne legyen túl terhes a vállalkozások számára. Aztán a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szól a következő módosító indítványom, mert itt pontosabban kellene fogalmazni. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Fleckenstein, Szocialista Frakció. Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a kiváló munkáért. Összességében a bizottság javaslatát követni tudjuk, és amit Riké úr is megfogalmazott, azt támogatjuk, nagy problémákat nem látunk, de három pontra még szeretnék kitérni. A kettő felvetésen még dolgozunk, a harmadik pedig bizonyára módosítóként fog majd beérkezni részünkről. Az első, az a különböző szabadalmaknak a vizsgálata az értesített helyeken kell ugye benyújtani a szabadalmi engedélyeket. Ezeknek a helyeknek ugye biztosítani kell azt, hogy a hajók felszerelése a nemzetközi egyezményeknek és az irányelveknek megfeleljen és eddig csupán műszaki, technikai jellegű vizsgálatra került sor. De jelenleg ezek az ellenőrző helyek nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy a szabadalmakat jogi szempontból is megvizsgálják. A jelenlegi technikai standardokon túlmenő új szabadalmakról van ugye itt szó, és hát ezért meg kell vizsgálnunk, hogy megfelelő helyen kerül-e sor ezen szabadalmak vizsgálatára. Aztán úgy gondolom, hogy nem kellene kikényszeríteni, hogy ezek a helyek vizsgálják a szabadalmakat. A bizottság ugye azt irányozza elő, hogy, hogy ezen termékeknek a megfelelőségi nyilatkozatának a kiállítását kellene rájuk bízni, és hogy a vizsgált eredményt, tehát a pozitív eredményeket nyilvánvalóan ismertetni kell mindenkivel, és hogyha egy adott termék eh, vizsgálatát csak egyetlen egy helyen végzik el, akkor ez a fajta információcsere úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy nem igazán bír a hozzáadott értékel, ezt is meg kell még pontosan vizsgálnunk. A harmadik pont azonban legalábbis számomra egyértelmű. A javaslat ugye azt irányozza elő, hogy ezek az ellenőrző helyek az EU megfelelőségi nyilatkozat egymástól, tehát meg kell, hogy őrizzenek legalább tíz évig. Először is a a felszerelések gyártóit már kötelezték arra, hogy ezt a nyilatkozatot megőrizzék, és a hajókon is magukkal kell vinni mindenkinek egy ilyen nyilatkozatot, tehát az, hogy most még a gyártóknál és az ellenőrző hatóságoknál is őrizzenek meg ilyen dokumentumokat, úgy gondolom, hogy ez olyan fajta bürokratikus terre, amelyről igazán lemondhatnánk. Tehát ezek lennének az észrevételém, egyébként egyértelműen Riki úr irányvonalát követjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Meissner asszony a liberálisok részéről, Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönet Dominik Rikének az elvégzett munkáját. Valószínűleg nem véletlen, Knut, Fleckenstein és jó magam is Észak-Németországban származunk, valószínűleg hasonló partnerekkel beszéltünk, és amikor valamit módosítani kell, akkor ugye mindig arról van szó, hogy megnézzük, mi az, ami észszerű, hogyan lehet a biztonságot a hajókon növelni, a balesetek eh, eh, megelőzését eh, javítani, és hol van értelme további adminisztratív intézkedéseket bevezetni, hol jár ez csak szükségtelen többletteherre, és Knut Fleckenstein hozzászásával kapcsolatban szeretném én is megegyezni, hogy itt a szabadalmakkal kapcsolatban, ugye az ellenőrző helyeken nem is igazán rendelkeznek azokkal a jogosítványok, hogy valóban ezeket ellenőrizni tudják, eddig ugye egy műszaki ellenőrzés volt, ezt meg kell vizsgálni, hogy ez a szabadalmi vizsgálat itt megfelelő helyen van-e, itt lehet, hogy egy módosítót dolgozunk ki, aztán a dokumentumok kétszeres megőrzése. Hát úgy gondolom, hogy Európában a bürokráciát pontosan leépíteni szeretnénk, ott kell Eh, ezt bevezetni, ahol valóban a polgárokat védjük, és van valóban értelme, mondjuk a, az ilyen biztonsági felszereléseknél lehet, hogy ennek van értelme. Aztán Flekesen úr beszélt arról is, hogy a 13.1-es cikkben arra van szó, hogy a felhatalmazott személyeket meg kell nevezni a, akkor, hogyha az Európai Unión kívül előállított termékek eh, találhatók meg a hajókon. Ugye ezen termékek eh, ellenőrzése során azt látták, hogy a termékek 40% Európán kívülről származott, hát ezért kérdés, hogy észszerű ez, hogy ilyen felhatalmazottakat megnevezzünk. Kínával például hogyan lehet ezt megoldani, ezek még nyitott kérdések. Köszönöm szépen. Mr. Kramer? Kramer úr, igen. Én Keith Taylor nevében is szeretnék az előadónak közheltet mondani. A problémák ugye abban rejlenek, hogy a tesztelési vizsgálati standardokat javítani kellene. Sok esetben ezek nem is kötelező érvényűek, ezek a standardok, ezek a normák, de itt nem szabad kivételeket e, engedélyezni, és néha túl gyorsan e, kerül a végrehajtásra, gyorsannak is kellene lennie, de azt meg kell akadályozni, hogy ezeket a nyilatkozatokat, tanúsítványokat hamisítani lehetne. Ezeknek ugye világszerte érvényesnek kell lenniük, és úgy gondolom, hogy az eladó jó munkát végzett, úgyhogy szeretnék még egyszer Kisztél a nevében is köszönetet mondani neki. Köszönöm. Thank you, Mr. Bradbourne. Köszönjük szépen. Radbon úr. Köszönöm, elnök úr. Három dolgot szeretnék mondani, ezek közül némelyik technikai jellegű. Először is vannak elég komoly észrevételeim ezzel a javaslattal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt a bizottság kompetenciái kúsznak vissza, és ha megnézzük a delegált aktusokra vonatkozó javaslatot, akkor azok az alkalmazhatóságuk és az időkeretük tekintetében korlátozhatatlannak tűnnek. És nem tudom, hogy a kollégák is így gondolják-e, de én ezt legalábbis elméletben nyugtalanítónak látom. És nagyon konkrétan azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad egy párhuzamos rendszert létrehoznunk ahhoz képest, ami jelenleg is létezik a Nemzetközi Tengeri Szervezeten belül és valóban globális szabványokat kell alkotni. Nem szeretném, hogyha szembe mennénk, vagy párhuzamosan dolgoznánk egy már létező rendszerrel, egy olyan rendszerrel, amelyet már a tagállamok is elfogadtak. Tehát ez is aggaszt engem egy kicsit. És természetesen a legfontosabb itt is a költségelem ugyanis a dokumentumok, amiket láttam, a bizottság részéről nem tartalmaznak költségbecslést. Például az elektronikus címkék tekintetében sem. És ha figyelembe vesszük azokat az egyéb intézkedéseket, amiket javasolnak, azoknak is lehetnek jelentős költségeik. Tehát nekem vannak elég komoly fenntartásaim ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy Riké úr ezeket is figyelembe fogja majd venni, amikor megfontolja a hozzászólásokat, és talán ezt is lehet még módosítani. Köszönöm. Köszönjük, Kún úr. Ja, danke, Herr danke. Köszönöm szépen, elnökök, köszönet Dominik Rikének is, és az árnyék előadónak is az érdekes jelentését. Bizonyára abból indulhatunk ki, hogy valamennyi eh, tengerjáró nemzet a nemzetközi krémiumokban képviselteti magát, az IMO-ban is, és hát nyilvánvalóan ők be is tartják a rendelkezéseket a széfes eh, egyezménynek is valószínűleg eleget és és hát egyértelműen lefektették, hogy milyen navigációs és mentő eszközöket kell a hajókon felszerelni, akár a teherszállítás, akár az utasszállítóhajók esetében, a tengeri körutazások során, de egyre nagyobb mértékben az a helyzet áll elő, hogy a normák, a standardok, és Fleckenstein úr ezt nagyon helyesen ki is hangsúlyozta, hogy tehát a megkövetett normák nem kerülnek ellenőrzésre, tehát például a mentőfelszerelések, navigációs műszerek esetében ezt nem tudják közvetlenül ellenőrizni és végrehajtani, akár például a hajó stabilizációs eszközök esetében sem valósul meg ez az ellenőrzés, hogy, hogy valóban a tanúsítványnak megfelelő eszközök vannak a hajókon, és hogy a szabadalmakat is valóban ellenőrizzék, ez eddig nem valósult meg valóban fontos, hogy az európai tervszállító és utasszállító hajókon, kompokon, tengerjáró hajókon beépítésre kerülnek. Ezek esetében tehát a szabadalmakat ellenőrizni kell, erre való ez a szabályozás, tehát különböző tanúsítványokat, szabadalmakat fel kell tudni mutatni, annak érdekében, hogy semmiféle harmadik országban gyártott eszköz vagy felszerelés beépítése kerüljön, amely nem felel meg ezeknek a normáknak. Tehát itt valóban a legénység védelméről van szó, az utasok védelmét szolgálja ez és hát azt is szolgálja ez, hogy a nagy tengeri összeütközéseket, baleseteket el tudjuk kerülni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezt az irányelvet. Nyilvánvalóan nem szabad túlságos bürokrat politikus terheket róni senkire. Köszönöm. Thank you very much for the commission, Mr. Karim. Köszönjük szépen Kalamicos úr a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az előadónak is ezt a kiváló jelentést, amit igen kiegyensúlyozottnak tartunk. A legtöbb javasolt módosítást el tudjuk fogadni. És valóban fontos az, hogy felgyorsítsuk a munkát, ennek pedig két oka van. Egyrésztről az, hogy egyszerűsítésre van lehetőség, hiszen ez a javaslat mindössze átülteti a követelményeket az uniós jogba. A másik pedig az, hogy a mostanáig meglévő irányelvhez képest előrelépést jelent ez a javaslat. És valami, amit az utolsó hozzászóló említett, az európai gyártók számára is jó hír ez, hiszen nagyon sok olyan felszerelést használnak jelenleg, ami nem megfelelő. És ezért foglalkoznunk kell azzal, hogy bármi, amit a hajókon használnak, az megfelelő felszerelésnek számít. Az irányelv hét eljárási szabályt határoz meg, ami nem mind összeegyeztethető a Lisszaboni szerződéssel, de próbáljuk a nemzetközi szabványokhoz igazítani ezeket a szabályokat, amikor azok elérhetővé válnak. Ez az ipar számára nagyon fontos, mind a hajó, mind pedig a tengerészeti felszerelés gyártók számára. A tanács és az ír elnökség szeretne jelentős előrelépést tenni még a jövő heti tanácsülés előtt. Ezért úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha a parlament is minél hamarabb előállna a maga gondolataival. Ugyanis a két intézmény közötti megállapodás szerintünk könnyen és gyorsan elérhető. Azt hiszem, hogy egy hozzászóló említette azt is, hogy tudjuk, hogy az intézményi álláspontok eltérőek a végrehajtás és a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Ezt nekünk is figyelembe kell venni, és gondolnunk kell arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a véleménykülönbségeket összeegyeztetni. De ezen a ponton annyit szeretnék csak mondani, hogy ez a jelentés kiegyensúlyozott, és azt gondolom, hogy ebben az ügyben gyorsan tudunk előrelépni, és hamar el tudjuk azt fogadni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kalemicos úr. Dominik, van-e valami, amit szeretnél hozzátenni? Elnök úr, figyelmesen hallgattam és feljegyeztem a megjegyzéseket, és az árnyékelőadókkal is hamarosan együtt fogok működni, azért, hogy a lehető leghamarabb elfogadjuk a jelentést. Köszönjük! Akkor elmondanám, hogy június 5-éig délig lehet benyújtani a módosítókat. A közlekedési bizottságban július 9-én lesz a szavazás, és a szeptemberi plenárison szeptember 23-án fogjuk majd ezt beterjeszteni, ez a tervünk legalábbis. Tehát június 5-ig délig lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen, a rend következő pontja az egyes közös magánprojektek környezete gyakorolt hatásainak vizsgálata. Kusieri úr véleménye, övé a szó. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. A mi szakbizottságunk kellett, hogy véleményt készítsen a Környezetvédelmi Szakbizottság számára. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvéről van szó. A 92-es, 2011-es irányelv módosításáról van szó, egyes köz- és magánprojektek esetén a környezetvédelmi jellegű hatástanulmány elvégzésének a kötelezettségéről szól mindez. Ezek jogi kötelezettségek, úgyhogy a projektek projektekkel kapcsolatban köz- és magánprojektekkel kapcsolatban vége, vizsgáltuk meg a helyzetet. Ugye ezeknél a projekteknél az engedélyezés előtt szükség van a környezeti hatástanulmány elvégzésére. Magában az irányelven nincsenek ellentmondások, nincsenek problémák, amióta az irányelv elfogadásra került, ugye most már 25 évvel ezelőtt, azóta nem merültek föl problémák. A környezeti problémákkal kell foglalkozni a környezeti problémák, környezeti kérdések és kihívások növekedtek, hasonló módon az európai mértékű projektek mennyisége, száma is növekedett. Valójában arról van szó, hogy frissíteni kell az irányelvet, és az Európai Bizottság is úgy döntött, hogy az új politikai, jogi, technikai környezetnek megfelelően kell módosítani az irányelvet. A bizottságnak az a szándéka, hogy ezekkel a módosításokkal, ugye a keret módosításával megkíván felelni a jelenlegi helyzetnek, hiszen a jelenleg az eljárásban, azért az eljárási előírásokban vannak bizonyos hiányosságok, például a hatástanulmányok végzése tekintetében, valamint az értékelési folyamat eredményei tekintetében. A szakbizottságunk nevében úgy gondolom, hogy támogatni lehet a bizottság által javasolt módosításokat, hiszen véleményem szerint a környezeti kérdések, határon átnyúló kérdések, például a katasztrofa kockázata, vagy a klímaváltozás. Ezért közösen kell, hogy föllépjünk, egyforma méltányos lehetőséget kell biztosítani, és megfelelő módon kell, hogy tudjuk nemzeti szinten is ezt kezelni. Támogatom a bizottsági javaslatokat, de azért vannak kisebb témák, amiket azért javítani lehet a bizottság javaslatai tekintetében. Egy sor módosító indítványt javasoltam ezért. a legfontosabb, amit javaslok, hogy ismerjük el azt, hogy a határon átnyúló projektek speciális jellegűek. Ráadásul ezek az európai közlekedés szempontjából nagyon fontos témák. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan projektek, amelyeknek van határon átnyúló hatása. Az eredeti irányelv az ilyen projektek tekintetében, amelyeknek van határon átnyúló hatása, külön kezeli. Úgy gondolom, hogy teljesen jogos, hogy most már az irányelv hatája alá bekerüljenek ezek a határon átnyúló projektek, és megfelelő helyet kapjanak. Az is nagyon fontos, hogy a tagállamok érezzék annak felelősségét, hogy egymás közt koordinálniuk kell, együtt kell, hogy működjenek, és igyekezzenek csökkenteni a bürokratikus terheket. Hasonló módon a klímaváltozás kérdése tekintetében is úgy gondolom, hogy a már javasolt módosításokhoz képest további módosításokra is szükség van. El kell, hogy ismerjük, hogy a klímaváltozás az egy külön tényező, jobban figyelembe kell venni a közlekedés területén a klímaváltozási kérdések speciális jellegét. Ezzel a módosító indítványjal is igyekszem a koherenciát biztosítani. Továbbá megvizsgáltam a véleményemben az idegenforgalmi aspektusokat is. Milyen hatása lehet mindennek a turizmusra, illetve a az örökségekre, az európai örökségekre, bizonyos területekre, amelyek jelentősen függenek az idegenforgalomtól. A negatív környezeti hatások miatt el kell kerülni, hogy az idegenforgalom hátrányt szenvedjen, ezért együtt kell dolgozni az érdekelt felekkel. Végül még szeretnék annyit mondani, hogy megköszönöm a munkát az árnyék előadóknak, akikkel nagyon jól tudtam együtt dolgozni, és várom a kollégák hozzászólását. Köszönöm szépen. Kumucakos úr. Köszönöm, elnök úr. Az irányelv módosítás, amiről most beszélünk, és amiről szó van, ugye évek óta sikeres ennek az alkalmazása, mégis igazítani kell a változásokhoz az új eseményekhez. Az évek során kiderült, hogy milyen gyenge pontjai vannak ennek az irányelvnek, milyen hiányosságok vannak benne, ezért Fontos például megvizsgálni a tagállami jogi eljárások kérdését, sokszor a bíróság elé is kerültek bizonyos kérdések, bizonyos témák. Ezért vált szükségessé ennek a felülvizsgálatnak az elvégzése, hiszen ezeknek a jogi kereteknek a módosítására van most már szükség. A transzeurópai nagy hálózatok témájában én vagyok az előadó, én, vagy, én készítem a jelentést, úgyhogy szeretném elmondani, hogy ez az irányelvvel kapcsolatban fontos, hogy külön figyelembe vegyük a közlekedési szempontokat. A iránymutatások tekintetében, amikor az új változásokról beszélünk, akkor ezt az irányelvet is végignézzük. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat jó irányba mutat. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kell a véleményünkben. Az előadónk megjegyzéseivel is egyetértek. A bizottság megközelítését jónak tartom. Egy konkrét kérdést szeretnék csak külön megemlíteni. Tulajdonképpen igazából egy kérdésről van szó. A 7-es és a 10-es módosító indítványra vonatkozik a kérdésem. Ebben a két módosító indítványban határidőkről van szó. hogy milyen határidővel kell a hatástanulmányt, illetve az értékeléseket elvégezni. Három hónap szerepel az egyik helyen, és utána pedig az szerepel, hogy még egy negyed évvel ezt meg lehet hosszabbítani. Vagyis az előadó a közös stratégiai érdekű a stratégiai jelentőség esetén lehetővé teszi a határidő kitolását. Olyan közös érdekű projektekről van szó, közérdekű projektekről, amelyek esetében ezt a határidőt meg lehet hosszabbítani, plusz egy negyed évvel. Értem a módosító indítványnak a célját, ugyanakkor nyomást kell gyakorolni a tagállamokra azért, hogy gyorsan hajtsák végre ezeket a feladatokat Azért ez mégiscsak kérdéses a számomra, hiszen sokszor nagyon bonyolult projektekről, nagymértékű projektekről van szó. Esetleg azt kellene írnunk, hogy lehetőséget kell biztosítani a meghosszabbításra. Az előadó nem támogatja a határidő kitolását, de azért szerintem bizonyos rugalmasságot kellene mutatnunk. és igazolni, vagy indokolni is kellene valamennyire ezt a módosító indítványt. Tehát egy kicsit másképp fogalmaznék ennél a módosító indítványnál. Minden esetre ez egy olyan kérdés, amit még meg kell vizsgáljunk. És remélem, hogy ma már véglegesíteni tudjuk a transzeurópai hálózatokra vonatkozó témában a szöveget, és a két szöveg egymással kompatibilis kell, hogy legyen. Minden esetre szeretnék gratulálni az előadónak az elvégzett munkáért. Mrs. Meissner. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönet részemről is az előadónak, aki valóban átfogó munkát végzett éppen a bevezetőjében is ezt láthattuk. Itt csak egy véleményre van szó, de nagyon sok minket közvetlenül érintő területre van szó, ez is világossá vált, például Transzeuropa hálózatokra, a határon átnyúló közlekedésről, a turizmusról, idegenforgalomra van szó, hiszen ez is, nem felkezünk meg róla, a mi illetékességek körünkben tartozik, és itt is fontosak tehát a környezeti hatás vizsgálatok én is belebotlottam a 7-es és 10-es módosítóban. Teljes mértékben megértem, a felvetést. Én is azt gondolom, hogy jó lenne, ha reális lenne, ha azt mondhatnánk, hogy igen, legyen hosszabbítás, de hogy a gyakorlatban ez működik-e vagy sem. Tehát, hogyha olyasmit kérünk, ami a gyakorlatban nem valósítható, meg hát az nem igazán észszerű, azzal már is úgymond törvényt szegünk. Én az előadó részéről értem ezt a kívánalba, hiszen azt szeretnénk, hogy a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos projektek gyorsan előre előre lépnénk a megvalósításukkal, és hát itt ugye különböző, nem csak egy, hanem több ilyen környezet környezetvédelmi hatásvizsgálatra van szükség. Hát ezt nekem is át kell még gondolnom, hogy itt hogyan járjunk el, de ugyanakkor nagyon sok mindent támogatok, amit az előadó megfogalmazott. Ez mind nagyon észszerű. Köszönöm. Krámer úr? Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló együttműködésért. Ugye hallhattuk már, hogy tőle is, hogy kiváló volt az együttműködés, és ehhez nem csak az árnyék előadók kellenek, hanem az előadó részéről is kell, hogy működjön ez a dolog. Itt a környezetvédelmi hatásvizsgálatok határokon átnyúló érvényessége nyilvánvalóan kívánatos, de ezt mindenképpen erősíteni kell, nem lehet, hogy az határ egyik oldalán így gondolják a másikon úgy, és aztán csak a határ miatt itt vita alakul ki az országok között, éppen ezért erősítenünk kell e- ezt. És ezen kívül fontosak az éghajlatra gyakorolt hatások is, és a biodiverzitásra gyakorolt hatásokat is figyelembe kell venni. 20-30 évvel ezelőtt még azt mondhatok, hát ez nem olyan fontos, de hát ahogy már az előadós ezt mondta, az emberek e, sokkal nagyobb figyelmet szentelnek ennek világ e, konferenciákat tartanak a témában, tehát valóban szükségszerű ez. Aztán a harmadik pont, amelyet szeretnék megemlíteni, nyilvánvalóan azt a hatásvizsgálatot nem szabad kiátszani a, a költségekkel, vagy nyerességekkel, veszteségekkel szemben, hiszen a költségek ugyanis akkor nőnek igazán, hogyha nem vesszük figyelme a hatásvizsgálatok eredményét. Tehát ez mindannyian közös érdeke az, hogy szigorúan megvalósításra kerüljön a környezeti hatástanulmány, és hogy aztán az eredményre figyeljünk, és hiszen különben sokkal nagyobb számlát fizethetünk. Ezzel hosszú távon igenis pénzt tudunk spórolni, hogyha, és valóban közös érdekünk az, hogy ezeket a hatásvizsgálatokat megvalósítsuk. Aztán említették az idegenforgalmat, és igen, a múltban az volt a tapasztalat, hogy a turizmus önmagát is el tudja pusztítani az idegenforgalomnak, mindenképpen fenntarthatónak kell lenni, különben nagyobb a, a pusztítás, mint az a rövidtávú nyeresség, amelyet ez jelent, hiszen hosszú távon rengeteg olyan tengerparti parti zóna károsodhat, ahova aztán a turisták nem mennek már, mert olyan szörnyű állapotban van, tehát katasztrófává is alakulhat a nagy idegenforgalmi nyeresség. Tehát, ahogy Gezine mondta, és mi nem csak a közlekedés, hanem az idegenforgalomban is foglalkozunk itt, tehát fontos ez is. Aztán az utolsó pont, régen egy konferencián jártam a Dunával kapcsolatban, és Straubingi polgármesterrel találkoztam, aki elmondta, hogy 33 év után végre Straubingban a Duna által e, most már nem kívánják megépíteni, hogyha sok évvel ezelőtt már ezt a környezeti hatásvizsgálatot elvégeztek volna, akkor nem kellett volna 33 évet várni, és nagyon sok e, szakértői véleményért nem kellett volna fizetni azért, hogy erre az eredményre jussanak, hogy nem megépíthető, és már korábban alternatív megoldásokon lehetett volna gondolkodni, tehát nagyon is helyes, hogy ezen testtanulmányok irányában megyünk. Köszönöm szépen, most pedig Foster asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet az előadónak. Csak két-három észrevételem lenne. Úgy gondolom, hogy összességében a tagállamoknak sikerült a környezeti hatásvizsgálatokat megfelelően megvalósítani, és e- ennek egyik oka az, hogy a rendszer bizonyos fokú rugalmasságot is biztosítani, hiszen valamennyi tagállamban különbözőek az eljárások, a helyi hatóságok és a tervezéssel kapcsolatos lépések, de úgy gondolom, hogy itt a a bizottság javaslatának a célja az, hogy egyszerűbbé tegyük ezt az eljárás és a transzeurópai hálózatokról is van szó, de hogyha ezt most félre tesszük, azért vannak itt aggodalomra okot adó pontok is a tartalmat illetően a bizottsági dokumentumban. Ugye hiszen a felületen úgy tűnik, felszerelés úgy tűnik, hogy hát ez egy nagyszerű megoldás, egyablakos ügyintézés, de ennél sokkal összetettebb a kérdés, mint ahogy az első pillanatra tűnik, első pillantásra tűnik, hiszen rendkívül nehéz valamennyi ügynökséget, hatóságot összehozni, és tehát, hogyha valamit szeretnénk megoldani velük együtt, hát akkor lehet, hogy egy projektet soha az életben nem fogunk tudni megvalósítani, ez biztos, hogy nehézséget fog jelenteni. Aztán, hogyha a hatály kibővítését az átvilágítások esetében szintén érdemes lenne megvizsgálni, például Nagy-Britanniában 2700-2500 projektet érint ez, tehát, hogy ez ilyen nagyságrendet érint, ez a fajta hatástanulmány, és ha megnézzük, hogy jelenleg ugye mit javasolnak, láthatjuk, hogy itt itt kisebb projekteket is bevonulnak, és Nagy-Britanniában ez akár 500 ezer projektet is érintette, ami egyszerűen nevetséges. A költség és az időráfordítás egyszerűen nem éri meg. Hát nem nem, nincs szükség arra, hogy ennyire szigorú előírásokat dolgozunk, hogyha megnézzük a különböző ágazatokat, nyilvánvalóan van ennek észszerű oka, de hogyha a, valaki egy falu megkerülő utat kíván építeni, akkor nem hiszem, hogy a bizottságnak valóban dolga van ezzel. Hát a helyi hatóságok úgy is fognak hatástalományokat készíteni a többi tagállamban, ugyanúgy, mint a Nagy-Britanniában. Tehát nincs erre szükség. Mi nem fogjuk e, támogatni ezt a fajta kibővítését a hatának. Aztán a kötelező érvény, hát ezt is meg kell nézni, hogy a hatóságok hogyan tudnak a, az információ csere tekintetében együttműködni, hiszen a helyi hatóságokkal jelenleg is folyik az együttműködés, és túl részletes ez a fajta szabályozás. Tehát ezeket szeretném felvetni, illetve ugye itt ugye szakértőkről is volt szó, Nagy-Britanniában és a tagállamokban is vannak különböző műszaki szakértők, akik már elismertek, és, és hogyha ott van már az, hogy tanúsítványra rendelkező vagy akreditált ö, szakértő, akkor ö, akkor igazából már ez, ez létezik, tehát a legtöbb tagállamban, de hogyha nincs ez a kitétel, akkor az a kevésbé szigorú lenne a szabályozás. Nagy-Britanniában van egy olyan rendszerünk, amely már eleve szigorú, robosztos, nagyon jó hatástanulmányokat valósítanak meg, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő emberek meghozzák a döntéseket, és anélkül, hogy ezekre a nagy, hosszú távú hatástalanmányokra szükség lenne. Úgy gondolom, a mi rendszerünk már jó működik, nem hiszük, hogy, hogy itt még túlzottan fényezni kéne ezt a rendszert, és összetettebbé kellene tenni, bonyolítani ezt az egészet. Tehát részünkről jelenleg ennyi lenne a hozzáfűzni valunk. Köszönet az előadónak az elvégzett munkáért. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. A bizottság részéről az ENVI főigazgatóságtól Pacis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Próbálok röviden fogalmazni. Először is emlékeztetnék arra, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban a bizottság első célja az volt, hogy a környezetvédelem szintjét javítsa és természetesen szerettünk volna a turizmusra is pozitív hatást gyakorolni. A második célunk volt az, hogy karcsúsítsuk ezt a folyamatot, és a lehető legjobban harmonizáljuk azt, azért, hogy valamennyi tagállamban ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, és így egyenlő feltételek alakulnak ki. Ezeknek a céloknak a tükrében a bizottság üdvözli a javasolt módosításokat, amiket az előadó elénk tárt. Általánosságban tehát elégedettek vagyunk. Egyetlen problémánk van a hetes és a tízes módosítóval problémát okozhat a közös érdeket kifejező stratégia, ezt jobban ki kellene fejteni. Ami pedig a három hónap meghosszabbításának abszolút tiltását illeti, itt esetleg a szubszidiaritás és az arányosság is felmerül, tehát egy tilalom az talán túl erős intézkedés lenne. Ami pedig a többi pontot illeti, különösen a rugalmasság hiányát, vagy a túl sok kötelezettséget, amit Foster kolléganő említett. Én csak azt mondanám erre, hogy különösen a nagy projektek esetében jelenthet ez megoldást, hiszen a kötelező Tehát ez karcsúsíthatja a folyamatot, mind a fejlesztő, mind pedig a hatóság számára időt és pénzt takaríthat meg. És ez a kötelező és előzetes ellenőrzés a klímaváltozás és a biológiai sokféleség tekintetében is feltárhat információkat, és ezért tartjuk ezt fontosnak. A szakértők is elmondták, hogy az akreditált szakértők, amik szintén szerepelnek a javaslatban, segítenek a tagállamoknak a minőséget javítani. Ez a Nemzeti Szakértőbizottság alternatívája. Természetesen az Egyesült Királyságban az illetékes hatóságok is jelentős szakértelemmel rendelkeznek, de az ötödik cikkben szeretnénk javítani a beszámolók minőségét. Hogyha ugyanis ez nem megfelelő, akkor ez problémákat jelent a hatóság számára, ugyanis az vitathatóvá teszi, pereknek teszi ki a hatóságot. Lehet, hogy ez egyes tagállamokban költségekkel jár együtt, de mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi javaslat kellő rugalmasságot biztosít valamennyi tagállamnak arra, hogy bevezessék ezt a rendszert, de fontosnak tartjuk azt, hogy a minőség problémájával is foglalkozunk. Köszönöm szépen! Köszönjük. Kusieri úr szeretne valamit hozzátenni? Szóval, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Nagyon értékes eh, véleményeket, hozzászólásokat hallottam. Figyelembe fogom venni a javaslataikat a 7-es és 10-es módosító indítványok tekintetében. Nyitott vagyok egyébként a további megbeszélésekre ebben a témában. Ha a kollégák úgy gondolják, hogy a vélemény javításához még az egyeztetésre szükség van, akkor szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a módosító indítványok benyújtásnak a határideje június 4-e. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre, úgyhogy minél előbb szükség lenne az egyeztetésekre, amennyiben ezt igénylik. Köszönöm szépen! Módosító indítványok határideje június 4-e. Szakbizottságunkban június 18-án lesz szavazás, plenáris, illetve a Környezetvédelmi Bizottságban pedig július 10-én fognak szavazni. Úgyhogy még egyszer mondanám, hogy a módosító indítványok benyújtásának a határideje június 4-e. Van egy kis dilemmám, gyorsan haladtunk eddig, és nincs itt az előadó a következő napirendi ponthoz. Sőt, az árnyék előadók sincsenek itt a következő két témához. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most esetleg Danelis úr jelentését előre vennénk, és ezt követné Tárnya úr jelentése. De ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor nem tudom ezt megtenni. Minden esetre ez a javaslatom. Vegyük előre Danelis úr jelentését. Van ellenvetés bárkinek a részéről? Azt megértem, hogyha a bizottság nem tud jelen lenni. Danelis úr jelentését előre veszük, ez mindenkinek jó? Rendben. Következő napi rendi pont, kék növekedés. Köszönöm, elnök úr. A kollégák által benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban nincs túl sok mondani valóm. 131 módosító indítvány nyújtottak be a jelentés minden témáját lefedik ezek a módosító indítványok. A módosító indítványok mm, elsöprő többsége a jelentés logikáját követi, és nagy segítségemre szolgál. Szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, úgyhogy így Összesen az módosító indítványok alapján 19 kompromisszumos módosító indítványt tudtunk összeállítani. Nem akartunk túl hosszú, túl bonyolult szöveget összeállítani, inkább a lényegre igyekeztünk törekedni, hiszen a módosító indítványok többsége felhívja a figyelmet arra, hogy mindig oda kell figyelni a környezeti hatásokra. kereskedelmi tevékenységek, tengeri kereskedelmi tevékenységek hatásaira oda kell figyelni. Nagyon jól tudjuk, hogy az ökoszisztéma nagyon érzékeny. A korábbi viták alapján sem feledkezhetünk el arról, hogy az olyan tevékenységek, mint például az idegenforgalom, az ilyen tevékenységeknek is tiszteletben kell tartaniuk a környezeti minőséget. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek ágazati szakpolitikákkal foglalkoznak, például a tengerészeti tervezéssel. A kollégák többsége támogatja ebben a témában a bizottsági javaslatot. És Azt is szeretném jelezni, hogy a ezen tevékenységeknél, például a tengerészeti kitermelésnél az ilyenfajta tevékenységeknél is nagyon fontos a környezetvédelme. Tehát bármilyen tevékenységet folytatnak, a környezeti szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Két vélemény érkezik a Hallászat és a Regi Szakbizottságtól. Ez a két vélemény is ugyanezt a logikát követi, gyakorlatilag ugyanaz a tartalma. Úgyhogy összefoglalásként azt mondanám, hogy nagyon sok módosító indítvány kapcsolódik a szigetvilágok kérdéséhez, hogy itt ugye speciális szempontokat kell figyelembe venni ezeknél a régióknál, amelyek az Európai Unióhoz tartozó régiók, de különleges helyzetük van. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a szoros együttműködésért, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult a szöveg előállításához, és köszönetet mondok külön a titkárságnak is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kuna, nem tudom, hogy a néppárt nevében szeretne hozzászólni a témához, vagy pedig Meissner asszony, vagy Lasztó asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadón. Természetesen ez egy nagyon nagy jelentőségű jelentés, és abban az irányba is mutat ez ugye, hogy hogyan kívánjuk a jövőben a tengerek használatát rendezni, ugye egyfelől a a tengeri, tengerészeti iparral, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos, ez de ugyanakkor turisztikai célok kihasználás, a hajózás is mind ide tartozik, és nagyon néz mindezeket a területeket összhangba hozni, és Danelis kolléga úgy vélem, hogy kiválóan megoldott ezt a feladatot, a módosítók, amelyek megszülettek, ezeket mi támogatni fogjuk, ami rendkívül fontos, különösen számunkra is, az az, hogy európai többlet értéket képviseljen mindez, hiszen nagyon sok tagállamban a gazdasági helyzet rendkívül nehéz, és mindenképpen növekedési impulzusokra van szükség, és ebben a tekintetben a tengeri, tengerészeti ipar rendkívül jelentőséggel bír, ezért támogatni fogjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen Meissner asszony a liberálisok nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönet Spiros Danelisnek is, aki valóban nagyszerű munkát végzett, kiválóan együttműködtünk, mi árnyék előadók, és hát Werner Kuhn ugye beszélt arról, hogy a kék növekedés nagyon fontos, Kuhn úr ugyan abból a szövetségi tartomány származik, mint kancellárasszonyunk, Merkel asszony. Ugye ő azt őtől azt kérdezték, hogyha nem kellene állandóan válságokat megoldani, akkor mivel foglalkozni? És azt mondta, hogy a tengerpolitikával. Verne, lehet, hogy te erről nem is hallottál még, de valóban az integrált tengerpolitika és a kék növekedés rendkívüli jelentőséget bír Európa számára, az Európa 2020 stratégia, részét is képezi. Az múlt héten Máltán jártam, az Európai Tengerek napján a parlamentet képviseltem, ott a, a megnyitón beszédet tartottam, és utaltam természetesen a mi jelentésünkre és a tengeri területrendezési programunkra és rendkívüli potenciállal bír ez a terület, és még valami múlt héten Bremerhavenben jártam, tengeri technológiát tanuló diákokkal beszéltem, és itt felmerült a kérdés, hogy a fenntartható-e a tengeri politika, és azt elmondtam, hogy itt az integrált tengerpolitika eleve a fenntarthatóságból indul készen, hogy a jövőben csak akkor tudjuk elérni a céljainkat, hogyha fenntarthatóan alakítjuk ki a politikánkat. És a módosítókkal kapcsolatban nem is kell túl sokat mondani, tegnap összeültünk, hogy megbeszéljük a kompromisszumos javaslatokat, és úgy gondolom, hogy a nagy vonalakban sikerült megállapodnunk, a frakciónk nevében elmondhatom, hogy két kompromisszum kivételével mindent támogatni tudunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem tudom, Foster asszony kíván -e Zile úr nevében hozzászólni, megadom a lehetőséget. Ön eh, tulajdonképpen Peter Van dálán nevében, aki árnyék előadója ennek a jelentésnek általánosságban vannak észrevételek, de nem akarok részletekbe menni, hiszen hát Peter a hivatalos árnyék előadó. De aggaszt minket, hogy mindez túlságosan és részletesen kívánja szabályozni ezt a területet. Valóban értékeljük mi a határon átnyúló kiváló együttműködést, ez fontos, de mégiscsak agaszt minket ez a fajta jogalkotási megközelítés, tehát nem annyira együttműködési megközelítés. Itt ugye a KKV-k által a kutatás innovációt kellene támogatni, de, ez, de nem ezen a jogszabályi szinten. Tehát elsőkben miről is van szó. Szóval nagyon jó ez az általános tág keret, amelyen belül a tagállamok ugye működhetnek, ehelyett nem kellene szigorú szabályrendszer kidolgozni. Ez tehát a, a, az ECR-nek az alapvető irányvonal lesznek még részletek, és ezen még megvizsgáljuk pontosan a kérdéseket. De szeretnénk azért köszönetet mondani az előadónak, nyilvánvalóan nagyon sokat dolgozott ezen. Tehát ezek a mi általános fenntartások. Nem arra van szó, hogy mi ne szeretnénk fenntartható tengerpolitikát, Hát én egy szigetről érkezem, hát nyilvánvalóan fontos ez, de a megfelelő megközelítés nem biztos, hogy ez, minket még ez nem győzött meg, hogy ez valóban a jó megközelítés a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, Foster asszony. Vandal úr nevében beszélt. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e hozzászólás, ami azt hiszem, hogy érthető, hiszen már korábban sok mindent hallottunk tőlük. Azt szeretném megkérdezni, hogy Danielis úr szeretne valamit még hozzátenni az elhangzottakhoz. Igen, két dolgot mondanék, elnök úr. Számomra úgy tűnik, hogy ma az európai gazdaság számára a legnagyobb problémát az jelenti, hogy elvesztjük a versenyképességünket. Gyakorlatilag valamennyi területen ezt tapasztalhatom. A gazdasági tevékenység központjai Európa keleti felére tolódnak, illetve dél felé. Európában az őseink talán jobban megszervezték a tevékenységüket, mint korábban, A tevékenység korábban a tenger környékére koncentrálódott, ma pedig Európa próbálja ismét megtalálni a versenyképességét, például a tengerészeti szektorban. A bizottság nagyon sok ágazatot mutat be a kék növekedés stratégiáján belül, és úgy tűnik, hogy ezek az ágazatok nagyon sok előnyt jelentenek. Talán ezek révén részben lehetne reagálni a válságra, természetesen, hogyha sikerül mindet kézben tartani. Ez az akta egy olyan területet mutat be, ami számos új munkahelyet teremthet. Ez egy nagyra törő projekt, de szerintem egyben realisztikus is. És köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak ennek a véleménynek a kidolgozásához, de köszönöm a munkatársaimnak és a titkárságnak is. Köszönöm. Köszönjük, Danielis úr. Czajler úr, megcseréltük a napirendi pontokat, mert Danielis úrnak így volt kényelmes. Hogyha szeretne valamit mondani Danielis úr jelentésével kapcsolatban, akkor most azt megteheti. Mikrofont kérünk. Köszönöm Brian, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Köszönöm az előadónak. Nagy örömmel látom, hogy ilyen sokat be tudott építeni a jó javaslatok közül a kompromisszumaiba. A mi frakciónk a környezetvédelemre helyezi a hangsúlyt a gazdasági fejlődéssel és más tengerészeti tevékenységekkel szemben. Nézetünk szerint a bizottság javaslatában ez a nézőpont nem jelenik meg kellőképpen a kék növekedéssel kapcsolatban. Ezzel azt akarom mondani, hogy az egyensúly valószínűleg a fenntarthatóság irányába kellene, hogy billenjen, és a növekedést kellene, hogy növekedést nem kellene támogatni függetlenül attól, hogy jó vagy rossz irányba megy-e az. A kék fejlődés és növekedés területén megfelelően el kell ismerni és alkalmazni kell az elővigyázatosság elvét. Hiszen ez a szerződésben is szerepel. A gazdasági tevékenység koncepcióját eh, nem szabad eh, előnybe részesíteni a tengeri környezet egészségével szemben. Mi hiszünk a határokon átnyúló együttműködésben, hiszen a tengeren nincsenek határok. De ezen kívül azt is gondoljuk, hogy közös és egységes szabályokra van szükség, amelyek szükségképpen valamennyi konkrét regionális helyzetben is alkalmazható. Nagyon aggasztó módon szabadulnak meg a feleslegesé vált hajóktól, ehelyett támogatnunk kellene a hajók újrahasznosítását és a még felhasználható anyagok újrabeépítését és a tengerek bolygónk felszínének 70%-át teszik ki, ezért az ezzel foglalkozó 2000 stratégiát is szem előtt kellene tartani. A fenntartható turizmus támogatására is szükség lenne. Ennek fényében az 5-ös és a 16-os kompromisszumot nem fogjuk tudni támogatni. Ennyit szerettem volna csak elmondani. Köszönjük szépen! Ez egy kicsit faramúci sorrendben sikerült, de így rendeztük el az elemeket. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy holnap fogunk szavazni erről. Illetve megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem az ülésen azt a 16 diákot, akik Kassel egyeteméről érkeztek. Itt ülnek a hátsó sorban, Weiler asszony hívta meg őket. Ő a szocialisták és demokraták frakciójában ül. Üdvözlöm tehát a diákokat, remélem, hogy találnak itt olyan témákat, amelyek érdeklik őket. Ma délelőtt a tengerészetről beszélünk, az óceán hullámain hajózunk ebben a szakbizottságban. Tehát üdvözlöm őket! A következő napi rendi pont Parnyó úr véleménye a fluortartalmú üvegházhatású gázokról. Zsill, tiéd a szó. Euh, Köszönöm, elnök úr. Április 26-tól lehetett módosíténítványokat benyújtani. Az árnyék előadókkal egyeztettem, addig lehetett benyújtani a módosítóindítványokat, és próbáltunk kompromisszumos módosítóindítványokat összeállítani a szakbizottság számára szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Nagyon megértőek voltak a kompromisszumos módosító indítványok kidolgozása során. A a 11-es, 13-as, 19-es cikkekre és az 5-ös figyelékre vonatkoznak ezek a kompromisszumos módosító indítványok. Az 1-es, a 11 per 3-as cikkre vonatkozik, és lefedi a 19, 79-80-as 82-es módosítókat, és 2030. január 1-ig van lehetőség a módosító indítvány alapján arra, hogy a fluorgáz kibocsátással járó eszközöket továbbra is használják. Ez azt jelenti, hogy egy általános időszakot biztosítunk az ilyen eszközök alkalmazói számára, akik befektetek, beruháztak ilyen eszközökbe, és így nem ösztönözzük azt, hogy túlságos sok hulladék keletkezzen a néppárt, szocialista frakció, ALDE és a ECR igényeinek felelünk így meg. A kettes kompromisszum a 13 per 4 per A cikknek felel meg, és a 93-as, 94-es módosító indítványokat fedi le. Itt lehetőség van arra, hogy a fluortartalmú gázok kibocsátásokat csökkentése esetén a bizottságnak biztosítani kell azt, hogy a piacon legyen technológiailag megvalósítható biztonságos alternatíva. Továbbá anyagilag vagy gazdaságilag is megfelelő alternatíva. A szocialista frakció, az ALDE, a Zöldek, a GUE és az ECR támogatja ezt a lehetőséget. Hármas kompromisszumos módosító, a 19 cikk per 3-as bekezdésére vonatkozik a 23 és a 115-ös módosítóindítványokat fedjük le ezzel a kompromisszumos módosítóindítványjal. A, itt egy hozzáadott értéket tudunk biztosítani. A bizottság 2010, 2022 január 1-ig, vagy pedig később tudja a bizottság benyújtani. Az eredeti bizottsági javaslatban 2014-es határidő szám származ, jelentkezett. 2020-2030-as időszakot is le kívánjuk fedni, illetve 2030-at követően a bizottsági szöveg tudjuk elfogadni. Ez egy kompromisszumos módosító indítvány, az összes frakció támogatta a bizottság részéről. Négyes kompromisszumos módosító indítvány az ötös függelékre vonatkozik, és az egyes szóbeli módosítót 29-30-as 130-135-ös módosító indítványig fedi le a módosító indítványokat. Itt a flortartalmú gázok esetében a gyártók részéről az európai piacra vihető eszközökre vonatkozó feltételeket tartalmazzák. Itt ambiciózus célok szerepelnek, ezt elismerjük, de ugyanakkor figyelembe kell venni az ipari igényeket és feltételeket is. A néppárt szocialista frakció, ALDE és az ECR támogatja ezt a kompromisszumos módosító indítványt. Úgyhogy elnök úr, a szövegről holnap fogunk szavazni, 9 óra 10 perc körül spanyol úgy látom, hogy ma se tudtam pontosan tartani az időt, minden esetre holnap lesz a szavazás. Népárt nevében Bánki úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is én is szeretném megköszönni Párnyi úrnak az egyeztetés folyamán tanúsított konstruktív hozzáállását. Ahogy elmondta a felvezetőjében, elég hatékony volt az egyeztetés Ugye voltak olyan alapelvek, amelyeket a néppárt lefektetett, és nagy örömömre szolgál, hogy ezt a frakciók nagy része is elfogadta, miszerint csak abban az esetben támogatjuk a flortartalmú gázok kivonását, hogyha megfelelő alternatív helyettesítő eszközt találunk hozzá, ami egyrészt feltétlenül biztonságos az alkalmazás terén, másrészt pedig nem jelent olyan többletköltségeket, amelyek a felhasználók számára jelentős ádrágítást okoznának. Azt kell mondanom, hogy a, igazából a közlekedési bizottságot olyan nagy vonalakban nem érinti a maga a jelentés, hiszen elsősorban a repülőgépekkel használatos hűtőgázok alkalmazása volt a kérdéses. Nekem ezzel kapcsolatban van egy saját indítványom, miszerint a, az egész területet kivonnánk a mostani szabályozás hatája alól, hasonlóan a villamos energiaszolgáltatás területéhez, hiszen azt gondoljuk, hogy a villamos energiaszolgáltatás területén még nem sikerült megtalálni azokat a helyettesítő alternatív anyagokat, amelyek az üzemeltetés biztonságát garantálni tudnák. Tehát azt gondolom, hogy a, az említett négy kompromisszum közül, amelyből a néppárt három támogat, háromat támogat, azok jól előkészített, és szerintem a jelentéstervezetet előrevívő kompromisszumok. A C2-esben, tehát a kettes kompromisszumban azért nem tudtunk megállapodni, mert a néppárt álláspontja nem csak egy irányban támogatná a bizottságot a kvótarendszer módosítására, tehát nem csak szigoríthatná a bizottság a mi álláspontunk szerint a kvótarendszert, hanem ha szükség úgy kívánja, akkor adott esetben enyhítene is. Nyilvánvaló, hogy a nagy mértékben szennyező, tehát a 2500 GVP fölötti értékű florgázok kivonása nem kérdés, minél gyorsabban meg kell történjen. A többi kevésbé szennyező gázok esetében vagyunk hajlamosak arra, hogy egyéb ipari, illetve biztonsági szempontokat is figyelembe vegyünk. Thank you, Mrs. Meissner for the Liberals. Köszönöm szépen Meissner asszony a liberális frakció részéről. Köszönjük szépen, köszönjük Párnyónak is a kiváló együttműködést, ez nagyon fontos, hogy ezeket a gázokat más gázokkal pótoljuk, hiszen a magános globális felmelegedési potenciállal bírnak, itt ebben teljes mértékben egyetértünk. A kérdés az, hogy milyen gyorsan lehet a fluortartalmú üvegházhatású gázokat kivonni, és mik az alternatívák. Vannak olyan területek, ahol nehéz időben, vagy egyáltalán alternatív megoldásokat találni, mert esetleg gyúlékonyak, vagy gyorsabban gyúlékonyak, nehezebben gyúlékonyak, hogy így mondjam, és itt ezért a a veszélypotenciál egyszerűen nagyobb, és az előadó már elmondta, hogy nagy vonalakban egyetértünk a kompromisszumos megoldásokat, javaslatokat mind támogatni fogjuk, de azért át kell gondolnunk azt, hogy minden területen valóban megszületnek-e az alternatívák, például a vonatok klímaberendezései esetében itt még problematikus a helyzet, az árnyék előadó a néppárt részéről ugye meg is jegyezte azt, hogy, hogy szeretnének kivételeket, például a az űrutazás és néhány más terület számára ezt a mi frakciónk is támogatná, ezek valóban fontosak, és fontos az is, hogy ezen a területen előrébb lépjünk, különösen a közlekedés tekintetében a hűtő berendezéseknél. Taylor úr a zöldek nevében kapja meg a szót. Yeah, thank you, Chase. Köszönöm. Elnök úr, nehezen találtam a gombot. Köszönetet szeretnék mondani Párnyó úrnak. Azt gondolom, hogy a munka, amit elvégzett, jelentős együttműködés keretében valósult meg, és előmozdította ezt az ügyet. És ez lehetőséget adott arra, hogy ambiciózus lépéseket tegyünk. A versenyképes alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság 2050-ig tartó elérésének útján. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a lehetőséget nem sikerült megragadni. A közlekedési ágazatnak is szerepe van ebben a feladatban, de ez a vélemény nem megy elég messzire a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, illetve a fluorgázok használatának csökkentésében. További kutatásra, tanulmányokra lesz szükség, de jelenleg arra van szükségünk, hogy fokozatosan kivezessük és betiltsuk ezeket a fluortartalmú gázokat. Hatékony alternatívái léteznek már ezeknek a gázoknak. Az ambiciózus fellépés a mi gazdaságunkban lehetőséget ad arra, hogy kis és középméretű vállalkozásokat segítsünk, amelyek itt Európában állítják elő a helyettesítő termékeket. Az FHC termékeket ugyanakkor multinacionális vállalatok forgalmazzák, és Kínában gyártják őket. A negyedik módosítóval valódi erőfeszítést tettünk, próbáltunk kompromisszumot találni, de sajnos az ambíció hiánya nem felelt meg a várakozásainknak, ezért mi nem fogjuk támogatni a négyes módosítót. Köszönöm, elnök úr. Foster asszony. Azt hiszem, hogy Zile úrnak ez alkalommal igaza van. Ma délelőtt egy kicsit bonyolult a helyzet, biztosan lenne még neki is némi mondani valója, de az most nincs itt. Minden esetre én is mondok néhány dolgot. Köszönöm az előadónak azt a kemény munkát, amit végzett. Ez azt hiszem egy eléggé összetett kérdés, és elég nehéz a feladat. Tehát nem biztos, hogy sok vegyész van a körünkben, és pontosan tudjuk, hogy mit mivel lehet helyettesíteni, de a REACH rendeletről is már évek óta vitatkozunk, azzal kapcsolatban is szinte megőrült mindenki. Most a fluor tartalmú gázokat szeretnénk fokozatosan kivezetni. A módosított cikkek többségéhez szeretnék hozzászólni, ezeket támogatni tudjuk. Úgy gondoljuk, hogy ezek például a képzés és tanúsítás területén a jó irányban mutatnak. A 11. cikk például széleskörű konszenzust élvez a méret korlátozással kapcsolatban. De itt is még több munkára van szükség. A 13. cikk tartalmazza a fokozatos kivezetést, ez is egy nehéz probléma. A 18. cikkben pedig a kibocsátási adatok gyűjtéséről és a beszámolási rendszerekről van szó, ez is nagyon bonyolult és elég nehézkes. De általánosságban ezt is széles körű támogatás övezi. Ami minket a leginkább nyugtalanít, az az, hogy az új termékeket esetlegesen betilthatják, illetve az előtöltési tilalom alá is bekerülhetnek termékek. Tehát itt is felmerülnek még problémák. Ami a kompromisszumokat illeti, a lehet, hogy a frakción belül némelyik kollégám dolja, de az első és a második kompromisszumot támogatjuk, a hármast és a négyest ugyanakkor nem. A hármasban nagyon sok adat, a negyedikben pedig százalékos adatok szerepelnek. Én az utóbbiakkal kapcsolatban szkeptikus vagyok. Kérem, ne vegyék tiszteletlenségnek, de a bizottság olyan magabiztosan tudja állítani ezeket az adatokat, és én ezt szinte hihetetlennek látom. 63%-ot és 31%-ot emlegetnek, de hogyan találták meg ezeket az adatokat? És természetesen próbáltuk ezt módosítani, jó hiszeműen jártunk el, és olyan adatokat hoztunk fel, amiről nem tudom, hogy jobbak-e, mint az eredeti számok, de itt szakbizottságként próbálunk valamit elérni. Természetesen ez az ENVI szakbizottság területe is, de, ahogy mondtam, nekünk a fokozatos kivezetéssel, a helyettesítéssel problémáink vannak. Ez a felszínen nagyon egyszerűnek tűnik, de bizonyára nem ennyire könnyű a helyzet. És félünk, hogy azok a vállalkozások, amelyek ebből élnek, azokkal mi lesz. Mindig próbáljuk környezetbarátabbá tenni a dolgokat, de hát ez sosem egyszerű. Tehát köszönöm még egyszer az előadónak. Köszönjük, Wills asszony. Köszönöm szépen. A bizottság tulajdonképpen egy szakaszonkanti kivezetés kíván bevezetni, én szerintem az nem elégséges, hiszen a kvóták nem elég szigorúan. Annak érdekében, hogy a klímát hat, károsító flortartalmú üvegházhatású gazok eltűnjenek végre a légkörből, eh, ahhoz valóban hatékony szabályozásra és tilalomra van szükség. Néhány ágazatban a következő években ugye helyettesítik ezeket a gázokat, van ahol 2015-ben, van ahol 2020-ban, néhány kivételes esetben pedig későbbi időpontban sikerül majd ezeket helyettesíteni, de ez mindenképpen megvalósítható a jelenlegi célok túlságos felhigítását kell megakadályoznunk, hiszen a gyártók csak akkor hajlandók átállni az új gázokra, hogyha ezt valóban követelik tőlük. Az EU-nak éppen ezért tilalmat kell bevezetni, és piacon, a piacon különböző ösztönzőket kell bevezetni annak érdekében, hogy itt valódi, átállás megvalósuljon. Addig ezek a kis cégek egyszerűen az igényeknek megfelelően fognak gyártani, és hát ez a szabad piaci hozzáállás ugye sokaknak ismerős lehet. A tilalom egyrészt a klímaváltozás elleni küzdelmet is támogatná, de ugyanakkor ez az egyetlen járható út is a tervezés szempontjából. A tilalmak azonban csak akkor hatékonyak, hogyha nincsenek úton, útfélen kivételek, nem lenne túl produktív, hogyha a tagállamoknak a kezébe adnánk azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag korlátlanul kivételes, kivételeket állapíthassanak meg úgy gondolom, hogy itt sikerül majd megfelelő közös álláspontot kialakítanunk, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek a célok csak akkor elérhetők hatékonyan, ha a kiskapukat mind bezárjuk, és valóban hatékony szabályzást követelünk. Köszönöm szépen, Vilsz asszony, akkor a bizottság nevében Ryan úr, ha jól látom, Ryan úr a klímával foglalkozó félgazgatóságtól. Köszönöm szépen! ha bár nem tengerűről van most szó, megint itt vagyok. Köszönjük ezt a jelentést. hogy nem tudok a tartalmal kapcsolatban, a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban nyilatkozni, hiszen azokat még nem láttuk. Alapvetően vannak olyan pontok, amelyek aggodalomra adnak okat, és behatóan foglalkoztunk ezek, és megvitattuk ezt például a rendelkezések hatájának a szűkítése lehet, hogy hasznos lehet, de ezzel összefüggésben mi azért szeretnénk a környezetvédelmi előnyeit megtartani ennek a rendelkezésnek. Ez ugye nagyban attól függ, hogy mikor kerül sor a kisebb felhígított intézkedések bevezetésére ami a szakaszos, szakaszonkénti kivezetés menetrendjét illeti, úgy gondolom, talán el kell magyaráznom azt, hogy hogyan sikerült ilyen precíz dátumokat, számokat kidolgoznunk. Ezt a menetrendet az alapján dolgoztuk ki, hogy, hogy egy átfogó tanulmány született a várható igények felmérésére, a hozzáférhetőségét néztük meg a különböző alternatív, energiahatékony, elérhető és biztonságos alternatíváknak. Ez egy nagyon átfogó tanulmány, amely a, szinteleten keresztül bárki számára elérhető, és nagyon sokan dicsértek például a parlament hatékonyság, hatástanulmányokkal foglalkozó bizottsága is magasztalta ezt a tanulmányt, és hogyha egy ilyen modell alapján dolgozunk ki egy menetrendet, akkor úgy gondolom, hogy ehhez ragaszkodnunk is kellene. Aztán úgy dönteni, hogy hogy 60 mellett döntünk, 63 mellett, mert az mégiscsak egy szimpatikusabb szám, hát ez nem lenne túl hiteles tehát vannak furcsa számok, de itt egy alulról felfelé irányuló modell alapján dolgoztuk ki ezeket a számokat, itt a már létező, elérhető technológiákat vettük figyelembe, ez alapján dolgoztuk ezt ki. Itt, itt természetes biztonsági uh, játékteret is bekívántunk építeni a modellbe, hiszen az alternatív technológiák néha nagyon gyorsan bevezethetők, mondjuk a 2008-as adatokat használjuk, ugye akkor kezdtük ezt a tanulmányt és ezt a munkát, akkor ahhoz képest is ma már sokkal nagyobb az elérhetőség a különböző alternatív technológiáknak. Éppen ezért van itt játéktér, ezeket is figyelembe kell venni, amikor a szakaszonkénti kivezetés kérdését vitatjuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Pányó úr, szeretne valamit hozzátenni? Rövid leszek, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak, a teljes csapatnak az elvégzett munkáért úgy gondolom, hogy ahogy erre emlékeztettek is többen, sikerült megtalálnunk azokat az egyensúlyi pontokat, amikkel meg tudunk felelni a negatív hatások elleni harcnak, vagyis a fluortartalmú üvegházhatású gázok által okozott negatív hatások ellen föl tudunk lépni, de ugyanakkor az ipar számára is megadjuk a lehetőséget, hogy megfelelő módon működjön egy sajnos válsággal küzdő társadalomban. A kompromisszumos módosító indítványokkal kapcsolatban szeretnék kitérni a hármasra és a négyesre, és reagálnék arra, amit Foster asszony mondott. Ugye volt egy bizonyos megállapodás Széleróra az ECR részéről, de azt is tudom, hogy a ECR frakció egésze nem támogatta az ő véleményét, a két kompromisszumos módosítóindítvány tekintetében pontosan önre gondolok, illetve a brit konzervatív kollégákra. Okay, thank you very much. Well, we'll find out. Köszönöm szépen. Holnap délelőtt fog kiderülni a végső véleményünk, akkor fogunk szavazni erről. Most visszatérnék a kék növekedés kérdésére, témájára. Vlasto asszony megérkezett. Nem tudta, hogy megváltoztattuk a napirendet, úgyhogy megígértem Vlasztó asszonynak, hogy a hozzászólását most elmondhatja a kék növekedés témájában, és utána térünk át a vasúti csomagra. Vlasztó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr későn érkeztem, közlekedési problémák miatt. Köszönöm szépen, hogy szót adott. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a kollégának a munkájáért lehetővé tette a számunkra, hogy kompromisszumra jussunk bizonyos témákban. És így bízni tudok abban is, hogy nagy konszenzus fog születni holnap a jelentés a szavazása során. Ugyanakkor lenne néhány konkrét megjegyzésem is, röviden, hiszen szeretnék bizonyos témákat bevenni a jelentésbe. Szerintem egyensúlyt kell találnunk a gazdasági tevékenységek fejlődése és a környezet védelme között. A elővigyázatossági elvet kell hangsúlyoznunk, és a tengerészeti a tengerre kapcsolatos biztonságot garantálnunk kell. Az ekoszisztéma egészséges és produktív kell, hogy legyen ezért föntartható megközelítésre van szükség, olyan megközelítésre, ami lehetővé teszi a fenntartást és a helyreállítást, valamint a tengerparti, a regionális és tengeri örökség fenntartását és védelmét is lehetővé teszi. Úgy gondolom, hogy a jelentés elsősorban egy roadmap-et kell, hogy biztosítson a parlament számára a, nagyon régóta beszélünk erről a kék növekedésről, tehát ezt a bizonyos kék növekedést hosszú távon kell, hogy biztosítjuk. A néppárt bizottok kolléga által benyújtott módosított, nem tudja támogatni, mert a gazdasági válsággal kapcsolatban egy kicsit extrém és kicsit túlságosan konkrét megfogalmazást alkalmazott. A válság minden szektort érint, a kék gazdaságot is érinti, de a jelentés igazából egy munkaprogram kell, hogy legyen. Egy olyan munkaprogram, ami lehetővé teszi, hogy a növekedés útjára lépjünk, az előadóval egyetértünk abban, hogy bizonyos módosító indítványokat nem tudunk támogatni. Vagy azért, mert redundánsak, vagy azért, mert túlságosan részletbe menőek. Ugyanakkor a néppárt támogatja azokat a módosító indítványokat, amelyek a, a szigeti régiókkal, az ultraperiferikus régiókkal foglalkoznak, és azokkal a módosítókkal is, amelyek a kutatást és az innovációt támogatják. A közlekedés, idegenforgalom, és a halászati témákkal külön kell foglalkozni, hiszen ezek a gazdaság szempontjából nagyon fontosak. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem mondani, és köszönöm, hogy megengedte, hogy most hozzászóljak. Köszönöm, László asszony. Következő napirendi pont, negyedik vasúti csomag. Sínre állunk, ha ezt mondhatnám. De nem vagyunk még sinen, mert az első előadókat még várjuk. Béler asszony és Céler urat várjuk még, úgyhogy az a javaslatom, hogy negyed tizenkettőig, Nem, nem, 3 12 tizenkettőig de tartunk szünetet, 3 11-ig szünetet tartunk. Colleagues, if we can get going, it just gives us a little bit extra. Az eléggé ellentmondásos vasúti csomaggal foglalkozunk most. Először is szeretném elmondani, hogy hogyan gondoltam meg szervezni ezt a mai vitát. Témánként szeretnék végigmenni. Interoperabilitás, aztán biztonság, aztán ERA, interoperabilitással kapcsolatban meghallgatom az előadót, utána az árnyék előadókat, képviselőket, aztán a biztonság témában ugyanígy, és az erával kapcsolatban ugyanígy, mert egyébként fennáll a veszélye, hogy egymást megfertőzik a témák, ha foglalkozhatok így. Ugyanezt a szisztémát fogom követni a három délutáni téma esetében is. Másfél óránk van, ez azt jelenti, hogy témánként 30 perc. Ezt kérem, hogy mindenki tartsa fejben. És akkor megkezdenénk az interoperabilitással. Bilbao asszony az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. annak a dokumentációnak alapján, amelyet az egyes ügynökségek és intézmények beadtak nekünk, diagnosztizáltuk a helyzetet. Mostanáig 18 ülést tartottunk, és a következő napokban is esedékes még néhány. Európában a közlekedés lehetne versenyképesebb, hasznosabb, tisztább és olcsóbb a felhasználók számára, továbbá több lehetőséget adhatna a vasúti szolgáltatóknak, és növelkedhetne a szolgáltatók száma és ezzel a választék. Az ülések, amiket tartottunk, egyebek között a május 7-én tartott találkozó, rámutatott azokra a problémákra, mint például az átláthatóság hiánya, és az, hogy az egyes tagállamokban eltérőek a szabályok. És vannak olyan szabályok, amelyek ráadásul haszontalanok is. Vannak történelmi monopóliumok, illetve technikai, politikai korlátok a belépés útjában, illetve más egyéb problémák is. Mindezek megakadályozzák az új szereplők belépését a piacra, és mindenek előtt a kisebb vállalkozásokat sújtják. Így nem jöhet létre valódi verseny, sem pedig jelentősebb befektetések. Ennek következtében a vasúti cégek és a gyártók nagyon későn kapnak típusengedélyt, néha két évet is kell erre várniuk. Ez pedig túlságosan nagy költségeket rórájuk ahhoz, hogy versenyképesek lehessenek. Stabilitásra lenne szükség ahhoz, hogy az ágazatban több befektetési döntés születhessen. Mit tudunk tenni ebben a helyzetben? Először is a bizottság kutatási programja Shift to Rail keretében megszerzett eredményeket be kellene építeni. Egyértelmű interoperabilitási körülményeket kellene meghatározni. Fokozódva egyre gyorsabban ki kell küszöbölni azokat a normákat, amelyek nem hasznosak, és olyan folyamatokat kell bevezetni, amelyeket valamennyi tagámba hasonlóan lehet alkalmazni. Eljárási protokollokat kell meghatározni, amelyek az engedélyezést átláthatóvá és egyértelművé teszik, végül pedig meg kell akadályozni új szabályok bevezetését. Végül pedig egyértelműen meg kell határozni a vasúti ügynökség és az állami hatóságok szerepét. Ebből úgy profitálhatunk, hogy elérjük a teljes interoperabilitás feltételeit, javul a vasúti ágazat helyzete, megnyílik a piac, és a felhasználók jobb szolgáltatást kaphatnak továbbá növekedne a biztonság is. Hogyan tudjuk mindezt megtenni? Vannak erre vonatkozó ötleteink, de ma inkább szeretném meghallgatni a többi előadó véleményét. Kezdetnek csak annyit mondanék, hogy egyetértünk azzal a e, diagnosztikával és megoldásokkal, amelyek a dokumentumban is szerepelnek. Először is ez egy politikai terület. Egyetértünk a probléma meghatározással, és támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek révén meg lehet oldani ezt a helyzetet. Beszélhetünk átmeneti időszakokról. Az Európai Vasúti Ügynökség, illetve az állami hatóságok bizonyos szerepéről és hatásköréről, de egyértelmű, hogy közösnek kell lennie a probléma meghatározásnak, illetve a megoldásoknak is. Az erre irányuló intézkedéseket be fogjuk építeni a jelentésünkbe is. De szeretném hozzátenni, hogy a dokumentáció alapján én nagyon fontosnak tartanám, hogy az első cikkben ne szélesítsük ki a kivételek hatáját. Az ötödik cikk negyedik pontját a korrelációs szabályokkal fontosnak tartanám a jelenlegi állapotában megtartani. És egyebek között előrelépésre lenne szükség azon a területen is, hogy a tagállamok hogyan tudnának jobban megfelelni a vasúti csomagok intézkedéseinek, amit eddig nem sikerült betartaniuk. Ugyanis ezek akadályozzák az, elő, az imént említett problémák megoldását. Ha nem tesszük meg mindezeket, a lépéseket, akkor valamennyi vasúti csomagnak nem lesz eredménye, és évről évre becsapjuk magunkat. Európa egy bonyolult projekt, de minket nagyon lelkesít, és politikai szempontból is eh, a becsületünk eh, függ a mostani tevékenységünktől. Azt hiszem, hogy most kaptunk egy lehetőséget, és egyben kötelességünk is az, hogy Európát versenyképesebbé tegyük. Minőségi munkahelyeket kell létrehoznunk, támogatnunk kell az innovációt, és el kell érnünk, hogy az intermodalitás valóban megvalósuljon, és az európai vasúti térséget is létre kell hoznunk. Ma ezzel a vitával és ezekkel a jelentésekkel egy vitát folytatunk. Hogyha az általam említett irányban szeretnénk elindulni, vagy szeretnénk az eredeti állapotot megőrizni, a zárt piacot, a monopóliumokat, azzal az érvel, hogy válság van, és konkrétan a válság érvét szeretnénk arra felhasználni, hogy előrelépjünk és megoldjuk azokat a problémákat, amelyek mindannyiunk számára ismertek. Ehhez politikai szinten kell egy döntő lépést hozni, olcsóbbá és innovatívabbá kell tenni a vasúti szektort, minőségi munkahelyeket kell itt teremtenünk, és átláthatóságot kell eh, teremtenünk az egész piacon. A következő napokban még lesznek ülések, de ahogy már mondtam, szeretném meghallgatni a többi képviselő véleményét, és különösen örülnék annak, hogyha ma eldöntenénk, hogy egyetértünk-e a probléma meghatározással, és azokkal az intézkedésekkel, amelyek ezt meg tudják oldani. És azt hiszem, hogy itt az idő, hogy döntést hozzunk. Köszönjük szépen, Bilbao asszony! 6 percet fogok adni az előadóknak, 4 percet a az árnyék előadóknak is két percet a többieknek. Gross úr az első. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, Dekenes kollégát nevében elnézést kérni. A néppártban azonban összességében is foglalkozunk ezzel a témával, és most csak ezt az elemzést nagy vonalakban osztjuk is. És ha most külön a technológiai kérdésekről beszélünk a negyedik vasúti csomagon belül, Eh, akkor úgy gondolom, hogy a, a vasúti csomaggal kapcsolatban és a hálózatok hálózatokkal kapcsolatos vitával kapcsolatban és ez egy fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy itt a parlamenten belül már régóta meggyőződésünk az, hogy, hogy a különböző technológiai megoldások akadályozzák meg valójában az egységes vasúti piac kialakítását, és itt a bizottságban is hasonló tapasztalatokat szereztek a kollégák, hogy például egy vonat Párizs és Németország között háromszor kell, hogy módosítsa az áramerősséget, hat biztonsági rendszeren kell átmennie, és mindez természetesen ö, olyan nehézségekhez vezet, amit kifelé nehéz talán ö, megindokolni, és, és úgy gondolom, hogy eh, mi most itt eh, tényleg nem rosszat akarunk az európai vasúti hálózatnak, mi hatékonyabbá kívánjuk azt tenni, a szabályozást akarjuk csökkenteni. Ugye, ha most az egyes tagállami szabályozásokat összeadjuk, az sokkal nagyobb mértékű szabályozás, mint amit mi szeretnénk elérni. És hát a gazdaságosságát is szeretnénk növelni a vasúti eh, szállításnak, utazásnak, és ezzel a foglalkoztatóság is nőne a vasúti ágazatban, és hát szeretnénk a környezetvédelmi szempontokat is előtérbe tenni, hiszen az, hogy a vasút nem működik hatékonyan, az azt is jelenti, hogy más közlekedési módokat választanak az utasok, amelyek kevésbé környezetbarátok. Ugye itt a luxemburgi példát, a luxemburg utazás példáját hozom, hogyha Arlomból mindenkinek át kell szállni a vonatról a buszra, vagy nem elég hatékony a közlekedés, akkor mindenki szépen autóval fog utazni Luxemburgba, csak azért, mert nem kompatibilisek a rendszerek egymás között. 52-ben gyorsabban eljutottunk Luxemburgba, mint jelenleg most a busszal és a vonattal, és ezt akarjuk megváltoztatni, ezt akarjuk a polgárok felé is képviselni. És hát arról is beszélnünk kell, hogy mindezek a jelenlegi problémák azt is jelentik, hogy torzul a piac, és nem elég hatékony a vasúti közlekedés, éppen ezért kevesebb a munkahely is ezen a területen. Éppen ezért remélem, hogy holnap sikerül ebben a dosszéban is a célokat kijelölnünk, és végre nem itt a technológiai műszaki viták um, eh, vitáját visszük tovább. Egy-egy technikus ugye azt mondja, ez jó megoldás, ezt meg lehet valósulni, aztán jön a másik szakember, és azt mondja, nem. Tehát ebből ki kell, ebből a zsákutcából ki kell keverednünk de én nem hiszem, hogy itt egyszerű megoldásokat találunk de az, hogyha jó műszaki megoldásokat írunk elő, és aztán hónapokig ezen dolgozunk, és aztán az utolsó pillanatban jön valaki, és azt mondja, hogy ez biztonsági szempontból nem megoldható, és aztán megváltoztatunk mindent, ez nem működik. Tehát itt a parlamentben a vita során valóban jó célokat kell kitűznünk, és én remélem, hogy ez nagy támogatottságot is nyer, és nagyon világos üzenetet tudunk küldeni arról, hogy mit is akarunk elérni a negyedik vasúti csomaggal. Elnézést a hosszú hozzászását. Köszönjük szépen, Grosúr, most pedig ajánlás szent asszony négy percben. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm az interoperabilitási javaslatot, amit az Európai Bizottság készített. Ez pontosan azért volt szükséges, mert eh, lebontja azokat a történelmi akadályokat, amelyeket ez a negyedik eh, vasúti csomag megcéloz. De szeretném az interoperabilitáson kívül azt is elmondani, hogy ebben a csomagban három pillér szerepel. Egyrészt a technológiai haladás. Azt gondolom, hogy az irányítás és a piac több konfliktust okozhat, de nem szabad megfeledkezni a technológiai részről sem, hiszen az interoperabilitás miatt ismét megjelenik az erőteljes protekcionizmus. És ismét hatalmas akadályokkal szembesülünk. Egy olyan ágazattal van dolgunk, ami nagyon különleges, nagyon specializált, és a, a negyedik vasúti csomagban, hogyha nem teszünk ezzel semmit, akkor az ötödik vasúti csomag is változatlan tartalommal fog megjelenni, ugyanis ezt a problémát már az első csomaggal is próbáltuk megcélozni. Ebben ezzel a reformmal kapcsolatban azok a panaszok érkeztek, hogy európai szabályok vannak ugyan, de továbbra is fennállnak azok a formulák, amelyek fenntartják nemzeti szinten a korábbi helyzetet. És ezért csak alulról lehetne módosítani ezt a helyzetet. Tehát a jövőben megpróbálunk tovább dolgozni, és igyekszünk ezeket a nemzeti korlátokat lebontani. Már szó volt arról, hogy a határidők nagyon rövidek, és a nemzeti ügynökségeknek nagyon sok dologban döntési jogkörük van. De most én szeretném azt mondani a nemzeti hatóságoknak, hogyha, le, hogyha eltöröljük az Európai Vasúti Ügynökséget, akkor a kötelességek is a hatóságokra fognak hárulni. Beszéltünk már a vámoknál is erről. Tehát a nemzeti hatóságok lesznek ekkor felelősek mindenért, ami az ő területükön történik. Bilbao asszonynal egyetértek. A diagnózist illetően egyet tudunk érteni. Nem vagyok nagyon optimista a bizottság próbálja ezt a protekcionizmust és a, a szolgáltatók önvédelmét megtörni, de jelenleg nekem még ezzel kapcsolatban fenntartásaim vannak. És szeretném jelezni, hogy egy kísérleti projektet terveztünk, ami megvizsgálná a gördülő állomány szerepét a vasúti csomagban. Az európai vasúti szektor a belső és a külső határokra is hatással van. Tehát vannak olyan zónák, ahol a vállalkozások azért nem tudják bevezetni a termékeiket, mert nincsen megfelelő gördülállomány, ami határokon átnyúlóan tudna közlekedni. Egyebekben egyetértek Bilbao asszonyjal, és amennyire lehet együtt is működöm vele. De pillanatnyilag az első vélemények számomra nem tűnnek olyan biztatónak. Köszönöm. Kramer úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Bilba asszonynak, és úgy gondolom, hogy jól együtt kell majd működnünk, ugye előadóknak és árnyék előadóknak, de kétségem sincs felől, hogy ez sikerülni is fog természetesen többiekkel is, hiszen közös a célunk, egységes európai vasúti térséget szeretnénk kialakítani, hiszen a jelenlegi helyzet, úgy gondolom, hogy hát azt lehet mondani, hogy a Nemzeti Vasúti Társaság az utolsó nacionalista vállalatok Európában szeretnék az ő jövedelmüket biztosítani, de azt kell, hogy mondjuk, hogy a vasút jövője európai, kell, hogy legyen, és hogyha az európai interoperabilitást kívánjuk biztosítani, ez a munkahelyeket is biztosítaná, és a költségek is csökkenni fognak, e, és ezzel valóban jó a jövőbeli perspektívája a vasútnak. A jelenlegi helyzet tehát tarthatatlan, ebben mindenki megegyezik, a bizottság és, és a pontosan odafigyelünk, akkor azért a nemzeti vasútárságok is így gondolják, csak amikor meg kellene valósítani a változtatásokat, akkor ütközünk nehézségekbe. Van ez a kereszt elfogadás, de ez még mindig nem elég. A TSA is annyira tele van kivételekkel, hogy tulajdonképpen nem sikerül itt a átjárhatóságot megvalósítani. Ugye itt arról is van szó, hogy a, a, a vonatok a különböző vasútállomásokon nem kell, hogy felfelé vagy lefelé menjenek, hanem hanem egy szinten vannak, de például az a tervezett Stuttgarti pályaudvaron igenis emelkedik a pálya, de mégis engedélyezni akarják. Hát majd a bizottságot megkérdezem, hogy mégis milyen alapon engedélyezik az ilyen típusú kivételket, vagy a pár és pozsony közti ö, szakasz, ott is ugye áruszállításról és utasszállításról is szó van, de úgy tűnik, hogy az új pálya jobban, nagyobb ö, szögben fog emelkedni, mint az eredeti, és ez nem, fog, nem lesz alkalmas mindenféle vasúti szállításra, a bizottság mégis engedélyezte ezt a kivételt, és ezt nem tartható. Aztán az interoperabilitás esetében a piaci eh, engedélyeket ugye az Európai Vasúti Ügynökség adja ki, de aztán az erre ugye nem tud 26 tagállam és még Horvátország esetében átvenni a nemzeti szabályozó hatóságok feladatait átvenni, és hát kérdés, hogy itt ez a konfliktus a nemzeti és az európai szabályozók között hogyan fog lezajlani. Ugye, hogyha a nemzeti hatóságok tudják, hogy még felettük van egy egy ügynökség, tehát nem engedhetnek meg mindent maguknak, hanem tudják, hogy valaki még felettük áll, tehát, és az utolsó szót ő mondja ki a konfliktusokban, nem e, tehetik azt, amit akarnak, e, azért ez egy fontos lépés. Aztán, tehát a, a TSI esetében kötelező érvényt kell e, biztosítani a rendelkezéseknek, hiszen nagyon sok esetben az volt, hogy jó, hátvész bevezették, de mi ezzel nem törődünk, de igenis ezt kötelezően ellenőrizni kell. Aztán az interoperabilitási témák esetében a fontos szerepet játszik a kibocsátás és a zaj is. Azt nem lehet, hogy egyik tagállamban nem foglalkoznak a zaj kibocsátással, máshol meg szigorúan szabályozzák, hát ez is torzítja a versenyt, és hát nem lehet, hogy egyik országban a kibocsátásokkal így bánnak, a másikban úgy kezelik ezt a kérdést. Hát én, a kibocsátásokat mindenhol csökkenteni kell, ugyanúgy a zajt, a káros anyagkibocsátás és enélkül nem jövőképes a vasút, ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mihály, most pedig Zile úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy az eszmecserék lefolytatása úgy történt, hogy a technikai pillérekkel foglalkoztunk a bizottsági javaslat alapján, és érdekes volt meghallgatni a kollégák véleményét, hogy hol látnak problémákat, és hol látják a megoldásokat. Mindig van lehetőség arra, hogy javítsuk a bizottsági javaslatot. Az interoperabilitás témájával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tanács szintjén nagyon gyors az előrehaladás ezzel a témával kapcsolatban. Ugyanakkor a biztonsági rendelet és az IRA rendelet esetében viszont nem ilyen gyors az előrehaladás, tehát itt van némi eltérés. Ezért úgy gondolom, hogy a technikai ügyet mindenképpen előre tudjuk vinni. Az interoperabilitással kapcsolatban a legnagyobb probléma az eljárásokhoz kapcsolódik, és a felelősségi témákhoz. Ki felel miért? Az ERA, az Európai Vasúti Ügynökség nem tudja vállalni az összes felelősséget, de a végső döntést hozó szervnek felelnie is kell. Különösen abban az esetben, hogyha ez a döntés nem helyes. Hát egyébként nem működik a rendszer. Az eljárásoknak átláthatóaknak, értehetőeknek kell lenniük. Azt nem várhatjuk el, hogy a nemzeti hatóságok ne kapjanak feladatot. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti ügynökségek a piaci hozzáférést milyen mértékben kívánják korlátozni. Ezt nem is szabad megengednünk. Hogyha ez nem fog működni, akkor mindenképpen itt is előre kell, hogy lépjünk. Köszönöm szépen, Panyol. Két perce van. Elnök úr, kedves kollégák, a bizottság elemzésével annyiban egyetértek, hogy az engedélyezési rendszert fejlesztének kell, de a megoldásokkal nem igazán tudok egyetérteni. Az interoperabilitási irányelv tekintetében úgy gondolom, hogy ezek a javasolt megoldások nem felelnek meg. Az Európai Vasúti Ügynökség és a Nemzeti Hatóság között meg kell osztani a felelősséget és a hatályt, de úgy gondolom, hogy az engedélyezés során a a nehézségekre megoldást kell találni. Az Európai Vasúti Ügynökségnek egy kapcsolati pontnak kell lennie a nemzeti biztonságért felelős hatóságok tekintetében. Vagyis azonnal hozzáférhető kell, hogy legyen egy ablakos rendszerben az Európai Vasúti Ügynökség a járművek engedélyezése során. Olyan eszközökről van szó, amelyek legalább egy határon át kell, hogy haladjanak. Ezért úgy gondolom, hogy pontosan értékelni kell azt is, hogy ennek a reformnak milyen hatása lesz. Miután részletesen elemeztem az irányelvet, további aggályai merültek föl, tisztelt elnök úr és tisztelt kollégák, Jelenleg az nemzeti biztonságért felelős hatóságok végzik el az ellenőrzést a járművek esetében. Ugyanakkor az ellenőrzés és az elszámoltathatóság tekintetében a piacra bocsátási engedély esetén gyakorlatilag nehéz ellenőrizni, hogy az infrastruktúra és a gördülőanyag közötti megfelelőség fönnáll-e. Ezért a szolgáltatásba állásra vonatkozó engedély tekintetében ezt a kérdést mindenképpen még meg kell vizsgálni. Továbbá nem szerepel az, hogy milyen feltételek között lehet visszavonni, vagy esetleg korlátozni egy engedélyt. Köszönöm szépen. Többen nem kértek szót az interoperabilitás témában, de akkor két perc nem tudok belelátni a fejükbe, kérem, hogy mindenki jelezze, hogyha hozzá kíván szólni a témához. Köszönöm szépen, elnök Én mindenféle törekvést támogatok, amely a vasúti biztonságot javítani, ezt mert az előző megbeszéléseken is mindenhol megkiadottam, hogy ez a cél ugye a hiányzó versenyképességi készségek, vagy a hiányzó versenyképesség az, amit fel kell számolnunk. A legfontosabb feladatunk az, hogy azért a biztonságot ne áldozzuk fel a versenyképesség oltárán. Ugye a vasúti biztonság több pillére nyugszik, ott vannak a nemzeti szabályozások, a vasútársaságok szabályai, de a különböző műszaki alkalmazásokban rejlő előírások is ide tartoznak. Itt nagyon következetesnek kell lenni, e, a diszkrimináció mentességet is biztosítani kell ebben az iparágban. Vannak olyan területek és rendszerek, amelyek jelenleg túlságosan is e, véd, védik egymással szemben magukat ugye itt javítani kell az interoperabilitást, az Európa Vasúti Ügynökség szerepének erősítése is fontos. Én úgy gondolom, hogy az egyes szerepek, lőket is azonosítani kell, meg kell határozni nagyon pontosan a feladataikat, a felelősségi köröket. Hát a megosztott felelősségnél nincs veszélyesebb, úgy gondolom. Ami nekem itt hiányzik, az az, hogy világos, kötelező érvényű szabályok legyenek a, a tanúsítások, engedélyezések, ellenőrzések tekintetében. És amit szintén hiányolok, az a konkrét utalás a szociális körülményekről. Úgy gondolom a bizottsági javaslat itt nagyon felületes, felszínes, és itt a különböző feladatok, kompetenciák, és nagyon fontosak az alkalmazottak körében. Erre is gondolnunk kell. Köszönöm. Thanks, Anna. Go on. Köszönjük. A biztonsággal kapcsolatban George nem annyira biztonságra, hanem inkább az interoperabilitással kapcsolatban akart hozzászólni. Michael 6 percben kap szót. A biztonság természetesen nagyon fontos szerepet játszik, és általánosságban azt kell, hogy mondjuk, hogy Európában nem csökkenteni szeretnék a biztonság szintet, hanem a lehető legmaximálisabb biztonsági szintet szeretnénk biztosítani. De azt kell, hogy mondjam, hogyha minden közlekedési vállalat olyan biztonsággal működne, mint a vasút, akkor sokkal előrébb tartanánk, hiszen a közútakon évente kb. 40 ezeren lelik a halálokat, és a sajtóban erről nagyon kismértékben számolnak be, de ha a vasút területén bármelyik országban baleset történik, az tele van a sajtó. E, e, jónak tartom, hogy a sajtó ott van, amikor valami történik, de hogy azért a balesetek nagy részét erről nem veszek tudomást, hát ez egy elég aránytalan e, tájékoztatást jelent. Úgy gondolom, hogy a vasút alapvetően egy biztonságos közlekedési mód. Ami a tanúsítványokat, illetve ugye a biztonsági tanúsítványt javasolja a bizottság, Eh, tehát a vasúti társaságoknak valahogy uralniuk kellene az eljárás, tehát hogy nekik ezt valahogy ellenőrizniük kell személyzettel, technikával azt, hogy megfelelőek a biztonsági berendezések hogyha valaki most megkapja a tanúsítványt, ugye az még nem jelenti azt, hogy jól is működteti a biztonsági rendszert. Ezt még egyelőre nem ellenőrzi senki, hogy jól működik-e, az megvannak-e a megfelelő készségek, alkalmazottak technikák ahhoz, hogy ez jól működjön. Tehát mi nem csak tervet szeretnénk látni, hanem garanciát szeretnénk arra vonatkozóan, hogy valóban kezelni és működtetni tudják majd ezt a biztonsági rendszert a vasúti társágok. Aztán ezek a biztonsági tanúsítványok ugye Európa szerte érvényesek, a cross acceptance, a kereszt eh, elfogadás tekintetében is ugye ez a helyzet. Tehát, hogyha egy mozdonyra kiadnak egy ilyen tanúsítványt az egyik tagállamban, akkor az ugye érvényes kell, hogy legyen a többi tagállamban. És ha egy tagállam azt mondja, nem, nálunk ez nem érvényes, akkor azt valahogy eh, bizonyítani kell, hogy miért nem fogadja el az adott tanúsítványt. Hogyha ezt korábban már sikerült volna elérni, hogy tényleg minden Európa szerte érvényes legyen, akkor um, akkor azt lehetnek, hogy Franciaországban, Németországban, Luxemburgban mindenhol érvényes lenne. Lengyelország, Csehország, Szlovákia is ugye meg tudnak egyezni. Nekünk nem szabad ezt az európai perspektívát szem előtt téveszteni, olyan tanúsítvány kell, amely Európa szerte érvényes. Aztán nyilvánvalóan világos az is, hogy vannak nemzeti sajátosságok, és ezeket nem lehet mind Európa szinten szabályozni. Ezt ma már elmondtam, hogy ez világos, de, hogy a konfliktus merül fel, akkor az Európai Vasúti Ünökség kell, hogy kimondhassa az utolsó szót, a döntő szót, tehát világos legyen a felelősségek kör. Akkor úrnak igaza van, a megosztott felelősség az semmit sem ér, a szervezet felelőtlenséget igencsak jól ismerjük valamennyien. Az erának valóban itt fel kell akkor lépnie az adott vitatott helyzetben, és fel kell hívni a hatóságokat, hogy mondják el, mik a fenntartások, és és hát meggyőző indokolják, nem azért, mert a tűzoltókészek nem piros, hanem kék, hát nem biztos, hogy emiatt még a biztonságot veszélyezteti. Tehát uh, itt uh, itt valóban felelősséget kell vállalni valakinek azért is, hogy a kék és a piros üzletdokészítők között nincs biztonsági eh, különbség. Természetesen szeretnénk javítani az európai piaci hozzáférést is, de ennek kapcsán nem szeretnénk csökkenteni a biztonság szintjét. Én Németországba jövök, tehát mondhatom, hogy a Német Szövetsége Vasúti Ügynökség hát időnként az elemzései során százszázalékos biztonságból kíván kiindulni, de ha ezt a közúti közlekedésben tennénk, akkor bizony egyetlen autót nem engedhetnénk az utakra, hiszen a közúti közlekedésben százszázalékos biztonság nem létezik. És valójában a vasúti közlekedésben sem igaz ez, még hogyha nagyon kevés is a baleset. Éppen ezért a kockázat elemzés és szükséges a legnagyobb kockázatokat meg kell tudni előzni, de hogyha mindent meg akarok akadályozni, akkor hát ki se szabadna mennem az utcára, hát valami a tetőről a fejemre esett. Tehát százszázalékos biztonság, mint olyan nem létezik, de mi mégis a lehető legmagasabb szintű biztonságot szeretnénk biztosítani, ezt semmiképpen sem akarjuk csökkenteni. Ez nem lehet, hogy az európai szintű szabályozás a legalacsonyabb szintről indul ki. Nem, erősíteni, növelni akarjuk a vasút biztonságot, még ha a vasút alapvetően egy jól működő közlekedési rendszer ismer. Én a jelentésemben, tehát ezzel szeretnék foglalkozni, úgy gondolom, hogy alapvetően egyet értünk ezekben a pontokban, de hát azért várom a visszajelzéseket, de ahogy ismerem magunkat, jó kompromisszumokat sikerül meg kidagozni, és előre visszük a vasút ügyét, hiszen annak van jövője, a jövőbeli mobilitást akarjuk biztosítani, ugyanakkor a klímavédelmet is, és ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha a vasúti közlekedés nagyobb arányt képvisel majd a közlekedésen belül, és Azonban, hogyha a fix költségek jóval magasabbak a vasút területén, mint a közútban, közúton, akkor ez nehézkes lesz. De hogyha a különbség csak 20% és nem 40%, azért akkor más a helyzet. Minél nagyobb a részesedése a vasútnak a közlekedése, annál alacsonyabb lesz ez az arány, amennyivel a költségek magasak. Ugye az Egyesült Államokban a közúti közlekedés a, szinte az egyetlen közlekedési mód, és mégis nagyon alacsony a különbség a költségek között. E, e, itt az amerikai példát követhetnénk, tehát hogyha ha mi is elérnénk azt, hogy a, a terszállítás 40%-a vasúton történik. Köszönöm szépen, Mihály, most pedig George kapja meg a szót 4 percben. Dank, és... Köszönöm szépen, köszönöm a további négy percet. Nem fogom még egyszer elismételni azt, amit már elmondtam de úgy gondolom, hogy mégis csak fontos még néhány észrevételt megosztani. Ez a feladat megosztás az európai és a nemzeti vasúti ügynökségek között úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt nagyon világosan, tisztán meghatározzuk és lefektessük, hiszen nem gondolom, hogy az erának kellene a jövőben mindent eh, rendeznie, nem is tud mindent ő szabályozni, de hát a nemzeti biztonsági hatóságok is tehát e, fontos feladatokat kell, hogy ellássanak. Ugye itt Mihály beszélt az eltérhatósági műszaki előírásokról, itt van azért sok minden, ami egy kicsit csípi a szememet, ugye itt 11-12 ezer európai szabályról hallhatunk, és hogyha sikerül az AMI-t valóban a gyakorlatban is megvalósítani, akkor ezen a területen is jelentősen csökkenni fog a, nemzeti előírások száma. Ami a létező infrastruktúrákat, illeti a technikai, műszaki berendezéseket, az anyagokat, úgy gondolom, hogy itt hosszabb átmeneti időszakokra van szükség annak érdekében, hogy legyen idő az új uh, Um, állomány bevásárlására, az új anyagok, berendezések bevásárlására, és hát nem kérhetjük arra a társaságokat, hogy azonnal minél gyorsabban cseréljenek le mindent, tehát az igencsak megdrágítaná a dolgokat, és még inkább megnezíteni a vasútársaságok helyzetét. Úgy gondolom, hogy ez a felelősség, tehát ez a felelősségi kör fontos, hogy pontosan leírásra, szabályozásra kerüljön, és Matthew Gross példájára szeretnék visszatérni, hogy valóban világosá tegyem, hogy milyen a helyzet jelenleg, és miért nem tartható ez a jelenlegi helyzet. Belgium és Luxemburg közötti problémáról van itt szó, ugye a luxemburgiak ősidők óta négy, sőt néha még öt biztonsági rendszert kell, hogy a mozonyaikon képítsenek, mert Franciaországba, Belgiumba és a többi környező országokba is ugye utaznak, Dániával és Svájccal ellentétben ők is egy, ők, ők egy nagyon integratív rendszert építettek, és ezt nem igazán értékelik a környező országok, a belgiumi társaság hat hónappal ezelőtt például kérve nyújtott be, hogy teszteljenek bizonyos rendszereket, csak éjszaka folyamán lehet ezeket a teszteléseket végrehajtani, erről értesíteni kell hatóságokat, ezt engedélyeztetni kell. A, Belgiumban se lehet mindig tudni, hogy ki, ki a, a felelős az SNCB vagy az Infrabel, tehát, hogy itt, itt hihetetlen bürokrácia van, és tőlük azt várják, hogy ezt a fajta eljárást szüntessük be, tehát a jövőben jó lenne ezt egységesíteni, és itt valóban ez erre a szerepe döntő jelentősége lehet. Itt a légiközlekedés példáját követhetjük, ott nagyon jól működik, ez már évek óta úgy gondolom, hogy a vasúti ágazatban is fontos, hogy, hogy így egységesen működjen ez. Köszönöm szépen. Köszönjük, Ayala Szender asszony, négy percben. Köszönöm, elnök úr. Én is érdeklődéssel fogadtam a bizottság javaslatát a biztonsági irányelvel és a javasolt változtatásokkal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy mások is várták, hogy, a, hogy egy európai szintű biztonsági tanúsítványi rendszert hozzon létre. azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne csökkentsük a biztonság szintjét, és hogy maximális szinten védjük meg a vasúti berendezéseket. És ezeket a biztonsági intézkedéseket a nemzeti hatóságok is alibiként használhatják arra, hogy ismét korlátozzák az egységes biztonsági tanúsítvány bevezetését. Noha az interoperabilitáshoz szükség van ezekre a biztonsági tanúsítványokra is. A két irányelv között az interoperabilitással tehát meg kell valósítani a koherenciát azért, hogy a biztonság az egységes vasúti szektor irányába történő lépés lehessen. Az interoperabilitásról szóló irányelvben is szerepel a biztonság, illetve a szociális csomag is nagyon fontos lenne, ugyanis a negyedik csomagban az egyik legnagyobb kérdés az, hogy a szerkezet átalakítás megjelenik-e. Ez ugyanis mindig lefékezi az, az új intézkedéseket. A biztonság területén kapacitás növelésre is szükség van. Ezen kívül egyetértünk azzal, hogy meg kell erősíteni a hatóságok közötti együttműködést. Hogyha európai biztonsági tanúsítványt hozunk létre, az természetesen magával hozza azt is, hogy egy európai felelősségi kört is létre kell hozni, amely elszámoltatható lesz egy baleset esetén. A legutóbbi időszakban megtanulhattuk, hogy szükség van egy európai biztonsági tervezési folyamatra. Köszönöm. Köszönjük szépen! Benjen úr a liberálisok részéről. Négy percben. Köszönöm. Nem fogom kihasználni a négy percet, mert azt hiszem, hogy erőteljes konszenzus uralkodik. És talán könnyebb lesz a parlamentben megegyezni, mint máshol. Ajala Szender asszony az imént elmondta, hogy ellenállást fogunk majd tapasztalni, és a nemzeti hatóságok pedig mentségeket fognak találni, és azt fogják mondani, hogy az ő rendszerük a legbiztonságosabb, és hogy bármiféle harmonizáció a biztonságot rontaná le. Keményen kell majd munkálkodnunk azon, hogy ezeket a mentségeket visszaverjük, és előre tudjunk lépni. Egyetértek azzal, amit Michael elmondott különösen az európai tanúsítványjal tudok egyetérteni. Szerintem ez kulcsfontosságú, ugyanis itt próbáljuk a vasúti szállítási módozat arányát. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a költségek csökkennek, és így ez a módozat versenyképesebbé válik. Ezért van szükség egy egységes európai tanúsítványra. Természetesen lehetnek nemzeti eltérések, ugyanis az Egyesült Királyságban vannak még problémák. De természetesen a biztonsági tanúsítvány még így is lehet európai szintű. Az egyes nyomtávokra vonatkozóan lehetnek eltérések, de azt hiszem, hogy ehhez ragaszkodnunk kell, és ebből nem szabad alábengednünk. nem csak a biztonságot tudjuk így fenntartani és a költségeket csökkenteni, hanem fontos az is, hogy a rendszer ne váljon bürokratikussá. A hatékonyabb vasúti ágazat azon is múlik, hogy tudjuk-e csökkenteni a bürokrácia mennyiségét. Ezzel kapcsolatban az egyik kérdés a tanúsítás folyamata, ami valamennyi felújítás esetében szükséges lesz. Azt hiszem, hogy a kisebb megújítások esetében nem szabad kötelezővé tenni a tanúsítványt. Mi minősül ilyen felújításnak? Hogyha minden felújításhoz tanúsítványra van szükség, akkor akár olyan helyzetbe is kerülhetünk, hogy még egy új sínszakaszhoz is ilyesmire van szükség, ezt pedig nem akarjuk. Az Európai vasúti ügynökségre még később vissza fogunk térni. De amit eh, Bark úr mondott a létező gördülőállományról, az szerintem eh, igaz, de vigyáznunk kell, nehogy a nemzeti tanúsítás eh, túl nagy szerepet kapjon. Azt hiszem, hogy a, az a létező gördülőállomány, ami esetleg nem menne át az európai tanúsítási vizsgálatokon, az végigmegy az életciklusán, és nem ismerjük a hozzákapcsolódó költségeket. Ennyit tudtam elmondani. A többi már a vasúti ügynökségről szól, de fontos az is, hogy a nemzeti hatóságoknak milyen kapcsolatuk lesz az Európai Vasúti Ügynökséggel. Leginkább alvállalkozói viszony lesz ez, véleményem szerint remélhetőleg eh, így meg tudjuk oldani a konfliktusokat az európai rendszer és a tagállamok rendszerei között. Köszönjük! Mielőtt Zil úrnak adnék szót, üdvözölném a szakbizottságunkban a látogatóinkat, akik Ayala Szender eh, asszony meghívására érkeztek eh, Spanyolország egy vidéki területéről. Tehát üdvözöljük őket itt a szakbizottságban, és remélem, hogy élvezik és érdekesnek találják ezt a látogatást. Aragoniát már én is felkerestem egyszer, gyönyörű vidék. Üdvözlöm tehát a látogatóinkat az Európai Parlament közlekedési szakbizottságában. Zile úr, négy percben. Köszönöm szépen. Csak az egységes tanúsítási rendszer témájához szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy azt nagyon fontos megérteni, hogy készen állunk-e arra, hogy a tanúsítvány B részétől el tudjunk tekinteni, mert az egységes tanúsítási rendszerben csak az A rész fog szerepelni a tanúsítványban. Hogyha ezzel egyetértenek a nemzeti tanúsító hat hatóságok, akkor az összes ügynökség el kell, hogy fogadja ezt. Megnézték-e vajon ezt az A részt? Én megnéztem, megvizsgáltam, és nagyon jól tudom, hogy mi van az A részben, és mi van a B részben. Az A részben igazából egy engedély szerepe, hogy bizonyos piacon használni lehessen az eszközt. A B részben viszont nagyon sok dokumentum szerepel, sokfélét lefed. Hogyha azt mondjuk, hogy az ERA fogja kiadni az engedélyt, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy a biztonsági szintet ténylegesen veszélyeztetjük-e. Hogyha mindenhol ugyanaz is a nyomtáv, úgy gondolom, hogy például a Svédország északi részén egész más a helyzet, mint valahol például Közép-Európában. A biztonsági aspektusokat nem áldozhatjuk föl, azzal, hogy a B részt elvetjük. A B részt sokszor arra használják, hogy indoként hozzák elő a piac nyitása szembeni ö, igények esetén, vagy célok esetén, és úgy gondolom, hogy Máki jelentésében ez a legfontosabb, és az én jelentésem is ehhez csatlakozik. Két perc. Köszönöm, elnök úr. A bizottsági javaslata az interoperabilitással és a biztonsági feltételekkel, valamint az ERA szerepével kapcsolatban megfelelő, hiszen gyorsítani, központosítani kell és célszerű a gördülőanyag forgalomba állítására vonatkozó engedélyeztetési tanúsítási rendszert, és fontos a biztonsági szempontok. Nagyon sok előny származik ebből, Sokféle persze a nemzeti értelmezés, sokszor a nemzeti szándékok torzították a piacot. Hogyha standardizálni tudjuk európai szintre ezeket a kérdéseket, sőt le tudjuk rövidíteni a határidőket is, az költségmegtakarítással és a biztonság növekedésével is fog járni. Én úgy gondolom, hogy ne lépjünk vissza, ne engedjük vissza ezeket az eljárásokat nemzeti szintre, a gördülő anyagok és a biztonsági tanúsítványok tekintetében mert ha ez történne, akkor ennek a javaslatnak nem is lenne már értelme. Külön kell azt biztosítani, hogy az ERA és a Nemzeti Ügynökség közötti koordináció hatékony, hogy a döntéshozatali idő csökken a jelenlegi helyzethez képest. Továbbá a piacra vitel költsége és ideje jelentősen kell, hogy csökkenjen természetesen a biztonság garantálásával. Biztosítani kell, hogy megfelelő személyzet álljon rendelkezésre az ERA-nál. Hatalmas munkát fog kapni az ERA ezzel a változással. És a jelenlegi rendszerről az új rendszerre való átállás is gördülékeny kell, hogy legyen. Nem lehet túlságosan hosszadalmas. Továbbá biztosítanunk kell, hogy a megfelelő nemzeti uh, előírások változanak, igazodjanak az új rendszerhez. Egy, még egy témát szeretnék említeni, amit talán most nem tudunk részletesen megbeszélni. A felelősséget viselő szereplők között szerintem szerepelnie kellene az eszközök tulajdonosának is, nem csak az a, a használójának. Szeretnék visszatérni arra, vagy utalni a viareggio tragédiára, hiszen abban az esetben uh, egy ilyenfajta probléma volt a mm, katasztrofa mögött, úgyhogy nem csak a jármű hasznosítója, hanem a jármű tulajdonosa is feleljen. Pánya úr, kettő perc. Elnök úr, kedves kollégák, eh, szeretném elmondani, hogy számomra személyesen nagyon fontos a vasúti biztonság. Az ERA teljes mértékben helyébe lép a nemzeti hatóságoknak. Ezért én azt javasolnám, hogy legyen egy olyan rendelkezés, ahol például rendezni tudjuk az ellentmondásokat, amikor a nemzeti hatóság nem ért egyet az ERA döntésével, például a biztonsági kérdése. Pontosítani kell a felelősség kérdését. A nemzeti hatóság szerepeit nem lehet ellenőrzésre korlátozni, alkalmi engedélyezésre, illetve az erre által kibocsátott engedélyek utólagos ellenőrzésére. A biztonságnak prioritást kell kapnia, és az interoperabilitás és a biztonság szerkezetében nagyon fontos, hogy a nemzeti szabályok harmonizációra kerüljön sor, és a biztonsági tanúsítványok egységes kibocsátása szükséges. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Hogyha van idő, vagy lesz idő, akkor majd vissza fogok térni a végén az előadókra. Benyin úr, ehhez a témához szeretett volna hozzászólni? Nem, már az erához, mert ugye kérte, hogy jelezzük. De először meghallgatjuk az előadót, és utána térünk le az erre a megbeszélésére. Erra, Robert, 6 perc mindenki szeretném meghallgatni, hogy mi van az erával. Kolēģiem interesēs šis ziņojums, kas īstenībā... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy nagyon érdeklődőek a kollégák. Ez a téma ugye a harmadik pillére, és az összefoglalása az előző két területnek a negyedik vasúti csomagon belül, tehát a biztonság és az interoperabilitás témája még inkább összefoglalja ezt, tehát éppen ezért nem is lesz nehéz kompromisszumra jutni, az erre a kibővített szerepére vonatkozóan új funkciókat fog kapni az ügynökség. Először is úgy az egységes biztonsági tanúsítvány kiállítása a vasúti társaságok számára, akik az Európai Unió területén működnek. Aztán a második pont a görülőállomány engedélyezése, valamint a harmadik feladat a gördülőállomány és a jelzőrendszerek eh, engedélyezések megerősítése, amelyek úgy a teljes vasúti rendszer működését javítanák, és a jelenlegi akadályokat segítenének megszüntetni. Úgy gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy az erre a számára átmeneti időszakot kívánunk-e biztosítani az új funkciók tekintetében. A bizottság ugyanis jelenleg nem irányoz elő ilyen átmeneti időszak, de a repülés, a légiközlekedés területéről átvehetnénk ezt, hiszen ott sor került egy átmeneti időszak bevezetésére, és a ne, és ott a nemzeti hatóságok továbbra is működnek még, és hogyha azt mondjuk, hogy pár év múlva a nemzeti hatóságok eltűnnek majd a vasútterületen, hát ez nem igaz, vannak olyan funkciók és feladatok, amelyeket nem az Európai Vasúti Ügynökség fog ellátni a jövőben sem. Az európai helyzet arra vonatkozó, hogy ki fizet a tanúsítási eljárás során. Hát itt vannak olyan országok, ahol ingyenesen lehet tanúsítványokhoz jutni, az állami költségvetésből finanszírozzák ezt, de vannak olyan országok is, ahol ezek a szolgáltatások rendkívül költségesek. A mi feladatunk az, hogy megoldást találjunk, méghozzá az ügyfelet kell itt szem előtt tartani, legyen szó itt egy vasútársaságról, vagy egy gyártóról, az ő szempontjaik fontosak. Két lehetőséget kell biztosítani, vagy az ereltól szerezhessenek tanúsítványt egy bizonyos díj ellenében, és akkor ez a tanúsítvány az Európai Unió egészére érvényes lenne, vagy a második lehetőség – hogyha vasúti társaság nem annyira ambiciózus, és csak egy országban kíván működni, akkor számára biztosítani kellene azt a lehetőséget is, hogy a nemzeti ügynökségtől kapjon tanúsítványt. Hogyha nincs választási lehetőség az ügyfél számára, akkor akkor ezzel korlátozzuk az Európai, illetve a Nemzeti Vasúti Ügynökségek feladatkörét, hogyha a Nemzeti Ügynökségektől túl gyorsan veszi át az erre ezt a feladatot, akkor itt az együttműködés a nemzeti hatóságokkal felül kell vizsgálni. Mi nem akarjuk itt a költségeket és az a határidőket túl ságosan megnövelni, ezt politikusokként át kell gondolnunk, jó kompromisszumra kell jutnunk. Ugye egy, egy ablakos ügyintéző helyelt is ö, javasoltának, ha érdekeltek a felek, vagy pedig ha mások ezt másképp szeretnék megoldani, akkor ezt másképp is lehessen megoldani. Aztán van egy másik a szívemhez közel álló kérdés. Nem csak a országokkal, Litvániával és Észtországgal, hanem Finországgal is tárgyaltam erről. Az a helyzet, hogy a, a 15-24-es nyomtáv e, nem elszigetelten működik, hanem integráltuk már ezt más rendszerekbe. A Szovjetunió, volt Szovjetunió esetében ugye ez egy elszigetelt vasúti rendszer volt, de jelenleg ez már nem így van, de ugyanakkor nagyon zavaros a helyzet, hiszen az adatbázis, amely a 15-24-es nyomtávról létrehoztak, hát ez Moszkvában van ez a gödülő állományra vonatkozó adatbázis, és hát nem tudom, mit történne, hogyha az erre átvenné az ezzel kapcsolatos feladatokat, hiszen a eh, vonatkozó gördülöm állományt az erre nem is tudná ellenőrizni, nem tudna tanúsítványokat kelteni, mert a szükséges információk eh, Moszkvában vannak. Eh, úgy gondolom, ezt, ezt az abnormális helyzetet meg kell szüntetnünk. Az mm, mi szerint például a, a litván és a lett mozdonyok nem léphetik át a határt, a finn gödülő állomány sem gurulhat át Oroszországba. Remélem, hogy sikerül itt egy jó kompromisszumot elérnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Széle úr. Mielőtt Riké úr kapja meg a szót, Riki honfitársait szeretném köszönni. Kriszbek asszony vendégei vannak itt. Buli évfordba kerületből érkeztek vendégek, talán Metz közelében van ez a terület. Üdvözöljük őket a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottságban, remélem, hogy élvezik az itt létet Brüsszelben és érdekesek találják majd azt, amit itt hallanak. Hát nem véletlen az, hogy az önök bemutatása után egy francia hozzászóló következik, alelnökünk Dominik Riké úr, négy percben tér a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem szólókat a vasúti biztonsággal és az interoperabilitással kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy mindenki egyetért itt a parlamentben, mindenki európai és mindenki érintett a vasúti szektorban, és mindenki eh, támogatja az integrációt, tehát ezzel kapcsolatban nincsen probléma. Ami az irányelv eh, konkrétabb eh, rétegeit illeti, ott már láthatunk néhány véleménykülönbséget. Az Európai Vasúti Ügynökség problematikája az, hogy a biztonságot és az interoperabilitást hogyan tudja kezelni. Nem a normatív, hanem a működési operatív struktúra okozhat inkább problémát. Hol fogják meghatározni a normákat, és hol fogják ezt az ügynökség operatív működéséhez átalakítani? Az irányelvjavaslatokkal kapcsolatban a parlamentben elhangzott, hogy az interoperabilitás technikai feltételei, illetve a közös biztonsági követelmények tartozhatnak az ügynökség kompetenciájába, de természetesen a végrehajtási feladatokat kiutalva egy kisé már kiterjeszthetjük a nézőpontunkat. Például a biztonsági tanúsítványokat milyen szinten fogja kiadni, ki fogja ezeket kibocsátani egyáltalán. Felmerült itt az a lehetőség, hogy ez két szinten történjen. Az üzembehelyezési engedélyek kiadása tekintetében is probléma van, tehát a piacra engedés és az üzembehelyezés is két különböző dolog. És vannak olyanok is, akik szeretnék eh, megfékezni az interoperabilitás és a biztonság integrációját, eh, mert azt mondják, hogy a biztonságot eh, nem lehet így megoldani, az interoperabilitás egy technikai kérdés, azt sem lehet így kezelni. És ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ezekre a tiltakozásokra, amelyek valóban felmerülnek, pontosan az a válasz, hogy ez az irányelv, ami az ügynökségről szól, meghatározza először is azt, hogy mik az eszközei ennek az ügynökségnek. Őszintén szóval olvastam a bizottság javaslatát, és bennem is felmerült az a kérdés, hogy a mellékletben szereplő eszközök vajon elégségesek-e? Azt gondolom, hogy az ügynökségnek meg kell adnia kellő anyagi forrásokat is azokhoz a feladatokhoz, amiket rá kívánunk bízni. Ugyanis a lehetőségek és a kapacitások, amelyeket ki tud fejteni ez az ügynökség, azok nem pusztán technikai jellegűek. A másik dolog az, hogy a nemzeti hatóságok hatásköröket adnának át a vasúti ügynökségnek, és ezért újra meg kell vizsgálni bizonyos folyamatokat is. Ezt ma már elmondták előttem mások is. és az előrelátás szempontjából fontos, hogy betervezzünk egy átmeneti időszakot is. És azt is meg kell határozni, hogy a nemzeti, illetve az európai ügynökség közül kire kell rábízni ezt a feladatot. Minél inkább a nemzeti szinten vagyunk, és minél kevesebbet adunk át az európai ügynökségnek, annál inkább késlekedni fog a vasúti szektor integrációja. És ezért kell megtalálni a megfelelő határvonalat a kettő között. Brilliáns hozzászólás, Dominik. A francia látogatóknak bizonyára könnyebb volt ezt a francia hozzászólást követni, most eb, ugyanebben a vonalban Pányó úrnak adok szót. Igen, én is a francia csapatot erősítem és végig is veszem mindazt, amit Dominik már előttem elmondott. A negyedik vasúti csomag technikai pillére nagyon fontos a biztonság fejlesztése szempontjából és az ágazat versenyképességének erősítésére. A vasúti ágazat is várja már ezt az átdolgozást, hiszen jelenleg ez az ipari ágazat szenved a gördülőállomány engedélyezésének hosszú időtartamától, ami akár két év is lehet, illetve a költségektől. Sajnos osztanom kell az Európai Bizottság diagnózisát a fő gyengeségekről és hibákról, amelyek az európai szabályozási keretben léteznek. Ezért támogatjuk azt, hogy erősítsük meg az Európai Vasúti Ügynökség szerepét, és ahogy önök is tudják, Valencienben, ebben a gyönyörű városban van az ő székhelyük, és ők az eljárásokat harmonizálják a biztonság területén, gyorsítják az egységes üzembehelyezés folyamatát, és más olyan problémákat oldanak meg, amelyek a 25 nemzeti hatóság különbsége miatt felmerülnek. A járművek és a biztonsági tanúsítványok területén is ez az ügynökség nagyon fontos szerepet tölt be. Azt gondoljuk, hogy a, az ügynökség hatáskörének és emberi, illetve anyagi eszközeinek pontosítása is szükséges. A bizottság azt a célt tűzte ki, hogy a redundáns szabályokat nemzeti szinten töröljük, és európai szintű szabályokkal váltsuk fel azokat. Ugyanakkor mi úgy véljük, hogy átmeneti időszakot kellene bevezetni, amely alatt az Európai Vasúti Ügynökség hatáskörét fokozatosan növeljük. Ez az átmeneti szakasz lehetővé teszi, hogy az új szerephez megfelelő forrásokat és kapacitásokat is nyerjen ez az ügynökség. Ma mindössze normatív szerepe van ennek az ügynökségnek, ahogy az Dominik Riké kollégánk is említette. És ezért ez az ügynökség nem tud egyik napról a másikra kompetenciákat felvállalni egy olyan ágazatban, mint az európai vasúti szektor. Ezért fokozatosan kell felkészíteni ezekre az új felelősségi körökre. Például meríthetünk ihletet az európai légi közlekedési ügynökség tevékenységéből. Bizonyára emlékeznek még rá, hogy 2002-ben hoztunk egy irányelvet ezzel kapcsolatban, és egy három és fél éves átmeneti időszakot adtunk arra, hogy a bizottság továbbra is kontrollálja a típusengedélyek kiadását a repülőgépek esetében. És a bizottság előzte meg a diszkriminációt is. Íme egy példa arra, hogy hogyan lehet átmeneti hatásköröket adni az Európai Vasúti Ügynökségnek. A szocialisták és demokraták részéről ennyit szeretünk volna elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, Benyén úr. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a idő problémájával több kolléga is foglalkozott már. Egyértelmű, hogy az erre szükség van, és egyetlen meg kell határozni a felelősségi köröket, hogy ne legyenek olyan késedelmek, mint most például, illetve hogy olyan hosszadalmas, hosszú határidővel adják ki például a biztonsági engedélyeket, mint jelenleg. Ezért abszolút egyetemben meg kell fogalmazni, hogy meddig tartanak ezek a felelősségek. És Rike úr is mondta, hogy a források megosztása az megfelelő kell, hogy legyen, meg kell, hogy feleljen a felelősségnek, mert egyébként hiába határozunk el bármit, nem fogjuk tudni teljesíteni. Úgyhogy talán az idő és a határidő kérdése a legfontosabb ezen a területen, és ez határozza meg, hogy tényleg valami működőképes dolgot tudjunk előállítani. Második megjegyzésem a felelősséghez kapcsolódik, de olyan téma, amit eddig nem említettek. Hogyha átadjuk a hatásköröket az erának, akkor kifelel például egy hibáért mondjuk egy hibásan elfogadott valamiért, például a biztonsági területen, ha bármilyen probléma van, akkor ott felelősséget is meg kell határozni. Ezt meg kell határozni, hogyan kezeljük a kérdéseket, nem csak a nemzeti hatóságok és az ERA hatóságnak a felelősségét, hanem a tényleges, konkrét esetekért való felelősségüket is meg kell határozni úgy gondolom, hogy a helyi munkát azért ennek nagy részét a nemzeti hatóságoknak kell majd elvégeznie, esetleg alvállalkozásban, minden esetre pontosan meghatározva itt is a felelősség megoszlását. Ezzel kapcsolatban azt kell biztosítanunk, hogy az erának megfelelő forrásai vannak, de olyan mértékű forrás kell biztosítani, ami a tényleges felelősségének megfelel, hiszen ha, ha a helyi szinten sok feladatot maguk a nemzeti hatóság végeznek el, akkor lehet, hogy túlságosan föltöltenénk töltenénk az erát. Most harmadik témám is lett volna, de azt éppen most elfelejtettem, majd később esetleg jelentkezem, ha eszembe jut. Kramer zöldek, négy perc. <clears throat> Also natürlich ist klar. Természetesen ki akarjuk építeni az Európai Vasúti Ügynökséget egy európai koordinátori feladatot kellene ellátni, amely a biztonságot és garantálja, az nyilvánvalóan nem megy egyik napról a másikra, de azt mondani, hogy most itt hosszú átmeneti időszakra van szükség, hát ez nagyon sokszor előfordult már, akkor megint a nemzeti hatóságokhoz kerülnek a felelősségi körök. Én ezért azt mondanám, hogy vigyázzunk, minél gyorsabban el kell ezt érni. Mi ugye előnyöket akarunk, költségcsökkentést a vasút számára, ezért minél gyorsabban kell ezt elvégezni, de meg is kell indokolni ezt. Hát nem akarjuk mi itt felszámolni a nemzeti hatóságokat. Nyilvánvalóan szükség van az ő feladataik ellátására is ott, de bizonyos feladatkörök európai szintre kerülnek, és akkor a nemzeti hatóságok nyilvánvalóan ezeken a területeken kevesebb felelősséggel és feladattal fognak bírni a jövőben. Mondok egy példát. Ilyen MTS, ez jó példája annak, hogy hogyan ne csináljuk ezt 6000 eh, kilométeren építettük ki ezt, de nincs egyetlen egy mozdon sem, amely ezt a 6000 kilométert meg is tehetné. Ilyen e MTS nélkül tudnak most közlekedni a mozdonyok, mert a nemzeti hatóságoknak saját kívánságaik voltak, az ipar pedig engedett nekik, de ez az európai utasok hátrányára volt. Tehát egyértelműen az ERMTS esetében ki kell mondani, hogy az ERA az illetékes, az Európai Vasúti Ügynökségnek kell az ellenőrzést, az engedélyezést végezni. Nem szabad különböző tanúsítási rendszereket kidolgozni, hogy aztán ez itt kompatibilis, az meg nem, és nem működik. Ez, ez világos, hogy másképp kell, hogy működjön. A nemzeti és európai ügynökségek közötti felelősség és feladatmegosztás nyilvánvalóan kulcsfontosságú. Nyilvánvalóan erről már sokszor is szó eset, ezt az erre meg tudja tenni, jól együttműködik a nemzeti hatóságokkal, e, és e, ezt már például a légi közlekedésben láttuk, hogy jól működik, ezt át tudjuk tehát venni, a lehetőség adott. Aztán ott a finanszírozás kérdése. Ugye az erre esetében fizetni kell a tanúsítványokért, e, nyilvánvalóan a finanszírozás másképp is megoldható, a bizottság ugye 43 további helyet, állás helyet kért, hát van ez az európai szabályozás, mi szerint e, egy-egy európai intézménynél csak bizonyos ideig foglalkoztatnak embereket. Az eránál vannak kiváló szakemberek, akik kiépítették mindezt, felépítették az erát, és 8 év után őket le kell cserélni, de nincsenek is igazán olyan emberek, akikre le lehetne őket cserélni. Tehát, hogyha itt a jó szabályozást dolgozunk ki, de aztán állandóan gyengül ez a rendszer azáltal, hogy a jó szakembereket el kell küldeni, és helyett helyette kis senki házik fognak ott, vagy, vagy senkit nem tudnak fölvenni, akkor ez katasztrófába fog torkolni, akkor várhatjuk az első fel, balesetet és ennek így nincs értelme. Köszönjük szépen! Van még egy hozzászólónk két percben. Oui, merci, monsieur le président, mes chers collègues. Köszönöm, köszönöm elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Vasúti Ügynökséggel kapcsolatban, illetve az előző két témával kapcsolatban is úgy döntöttem, hogy most kérek szót. Csatlakozva ahhoz, amit a kollégák mondtak, úgy gondolom, hogy abban konszenzus van, hogy koherenssé kell tenni az európai vasúti rendszert. A technikai szabályokat egységesíteni kell, ez vitathatatlan. Ma az Európai Vasúti Ügynökség hatáskörét, ha megvizsgáljuk, szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Dominik Riké mondott, illetve Párna Orr is mondott, hogy két, igényre, két igény van itt. Az egyik az eszköz, ugye nem lehet egy ambiciózus szövegünk, amivel megerősítjük a vasúti ügynökséget, de nem adunk mellé megfelelő eszközöket. Hát ez nem felelne meg, és ez csődhöz vezetne sőt a vasúti biztonság területén is problémát okozhatna, és nem tudná teljesíteni a ambiciózus feladatokat az erre. Tehát világos fejjel, felelősséggel kell, hogy meghatározzuk, és hangsúlyoznunk kell folyamatosan, azt, hogy egy valós európai vasúti egynökségre van szükség, amelynek megerősítjük a hatáskörét. A második kérdés az átállási időszak. Egyetértek azzal, hogy legyen egy supranacionális hatóság, de ezzel ne töröljük el, söpörjük el a nemzeti hatóságokat. Ezek léteznek, van egy bizonyos történetük, tudni fogják, hogy van fölöttük is egy ügynökség, amely döntést hozhat, és technikai és anyagi témákban is döntéseket hozhat. Aztán a következő, a bizottság javaslatában szerepel egy panasztételi lehetőség. Itt viszont határidőt is meg kell határozni. Úgy tűnik, hogy a bizottsági szöveg nem fogalmaz pontosan ebben a témában. Tehát meg kell határozni, hogy a panaszokra milyen határidővel kell választani. Elnézést, elnök úr, még egy szót. A nem feledkezhetünk meg a koherencia dimenziójáról, az egységes tanúsítványal az útvonalakat pontosítani kell, és a szállítandó árut is, a fuvart is. Ennélkül a két dimenzió nélkül nem lehet egységes tanúsítványról beszélni. Akkor most én is röviden hozzászólnék a témához, a három jelentés témájában. Úgy gondolom, hogy az egyértelmű, hogy az interoperabilitást az európai vasúti hálózaton javítani kell, ez egyértelmű. Bákor, Kramer úr, Krassz úr is ezt említette. Abszolút nonsens, hogy még mindig nincsenek olyan vonataink 2013-ban, amik egész Európában járhatnának. 69-ben még ezt el lehetett fogadni, de hogy 2013-ban is ez legyen a helyzet, ez nonsens. Utaltak a repülési szektorra, hogyha ugyanez a rendszer lenne a légi és a vasúti rendszerben is, akkor az Airbusok még mindig ott állnának, várnák a különféle tagállami engedélyt, hogy felszállhassanak. Úgyhogy egy A8-as típus nem tudna felszállni. Úgyhogy nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk ezt a vasúti kérdést. Egyetértek azzal, hogy az ERA forrásai nem olyanok, hogy mindent rájuk tudjunk terhelni. Kell, hogy legyen egy bizonyos rend, ki foglalkozik mivel, interoperabilitás témájában is, a átjárhatósági műszaki előírások tekintetében is. Úgyhogy a, esetleg lehetnek persze nemzeti engedélyek, amelyek olyan eszközökre vonatkoznak, amelyek soha nem fognak áthaladni a határon. Persze ezt furcsának találnám európai perspektívából. Végső megjegyzésem, ezt mindig elmondom. Szeretném emlékeztetni a bizottságot a a fontos hagyományos vasutokra is, amelyek a fő vonalakon haladnak nagyon sok vonalon az európai vasutokon, főleg az RTMS tekintetében, úgyhogy itt is valamit meg kell oldani ezt a problémát is. Most lezárom a saját hozzászállásomat. Röviden. Egyébként elveszem a mikrofont csak egy megjegyzés arra vonatkozóan, amit mondott, 69-re utalt vissza. Azért elmondanám, hogy 69-ben Ausztriából Olaszországba át lehetett menni vasúttal. Most néha már nehézségekbe ütközik. Nagyra értékelem a hozzászólást. Igen, hogyha fejembe teszem ezt a történeti vasúti megközelítést, ugye, amikor tényleg volt teljes interoperabilitás, akkor még gőzmozdonyok jártak de azért ez nem jelenti azt, hogy szeretnék visszatérni és gőzmozdonyra járni. Igaz, ami elhangzott, ez mindig igaz, hogy most több időbe telik Belgiumból Luxemburgba átmenni vonattal, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Ez, ez semmiképpen nem lehet helyes. Tudom, hogy bizonyos területeken vannak előrelépések. Fekér. Pak úr, néhány percet tudok adni majd az előadóknak, úgyhogy nagyon nagy lelkű leszek önnel. 15 percet kap, de utána emelem a kalapácsomat, hogyha több ideig tartana a hozzászólása. Bizottság részéről Pakke úr. Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a nagy valóságát. Remélem, hogy de ez csak egy egyszeri alkalom, hogy ez tehát a régi vasutak helyzete ismert a bizottság részére ezt felidéztük, ami a negyedik vasúti csomag technikai pillérei tekintetében örülök az érveink melletti széleskörű támogatásnak, amelyet itt is láthatunk, nem kell visszatérni arra, hogy miért és milyen alapon dolgoztok ki a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy az előadók, árnyék előadók ezt sokkal jobban megtették, de lenne néhány észrevételem a három javaslattal kapcsolatban, és aztán egy általános következtetéssel zárni. Kezdeném az Európai Vasúti Ügynökséggel több észrevételre is reagálnék. Elég egyértelmű, hogy a vasúti ügynökség lenne tehát a központi szervezet, amely körül a megújult interoperabilitási és biztonsági keret képülne és működne, és az Európai Bizottságét megpróbálja tanulságokat levonni a létező szabályozási keret végrehajtása során felmerült nehézségekből, ugye itt a kapacitási korlátozások a hatóságok körében, az administratív kultúra különbségei, illetve a, a jelenlegi szabályozás különböző megközelítése is problémát jelentettek. Sokan javasolták azt, és azt meg is fogjuk tenni, hogy a repülésbiztonsági ügynökség példáját kövessük, amely körülbelül tíz éve került felállításra, és akkor nagyon sok kérdés, a szakértelem, a kompetenciák, az erőforrások kérdései eh, megjelentek itt a parlamenti vita során is, illetve az az EFSA és a Nemzeti Biztonsági Hatóságok kapcsolatát is akkor ugye megvitattuk. És először is úgy gondolom azt kell kiemelni, hogy az elgondolás, amely ami úgy gondolom, hogy széleskörű támogatást élvez itt, és a tanácsban is, az az, hogy az ügynökség nyilvánvalóan nagyon szorosan együtt fog működni a nemzeti biztonsági hatóságokkal, tehát azok nem fognak eltűnni, meg fognak maradni a jövőben is, szükséges szerepet fognak játszani abban, hogy a nemzeti vasúti rendszerek sajátosságait érvényesítsék, de ugyanakkor támogatni fogják az ügynökség munkáját is, ahogy Dominik Riké és Robert Zile, illetve más kollégák is azt említették, ők egy olyan ügynökséget támogatnának, amely nem nővi ki magát óriássá. Ugye igen, további személyzetre van szükség a hatástanulmányban, azt is észrevételeztük, hogyha 200 eh, emberre lenne szükség, hogyha ahhoz, hogy önállóan működni tudjon, ez tehát az a szám, amelyel foglalkoztunk. Úgy gondoljuk, hogy ehhez 43 plusz fő tulajdonképpen elég is lenne. Az együttdöntős eljárás során erről még ugye lehet tárgyalni. Hogyha, hogyha tehát a nemzeti szabályozási hatóságokkal szorosan együttműködik az ügynökség, akkor ez így működni fog. A rendelkezések ugye azt is biztosítanák, hogy ez az együttműködés megfelelőképpen működje. Nyilvánvalóan a felelősségekörök és a döntéshozatal továbbra is az Európai vasúti ügynökség eh, nem maradna, eh, de a délelőtt folyamán elhangzottak és irányadóak, tehát az erőforrások és személyzet tekintetében. Ami az átmeneti időszakot illeti számos képviselő kiemelte ezt a pontot. Az az igazság, hogy a bizottsági javaslatban Ugye itt egy négy éves időszakról van szó, ahol egy szakaszos áttérés történik meg 2014-ben, indul ez, és a tevékenységek, fel, felelősségi körök, feladatok átvitele ez a négy évbe fog telni, és akkor majd az ünnökség teljes mértékben kibontakoztathatja a feladatkörét. Jelenleg az ügynökség egy olyan érettségi szintet ért el, ahol már a következő években a központi szerepet felvállalhatja az európai vasúti térségben. Már ugye, ha jól tudom, több mint hat éve létezik ez az ügynökség, és az ott dolgozók kapacitásai úgy gondolom biztosítják azt, hogy az ünnökség, tehát ebben a négy éves szakaszban elérné azt a szintet, hogy teljes mértékben el tudja látni a feladatait. És akkor az utolsó pontra érnék az ügynökséggel kapcsolatban, ez a felelősség kérdése, úgy gondolom ez egy rendkívül fontos terület, már jelenleg is terheli felelősség az ünnökséget és a személyzetét, ugye a, a személyzeti szabályzatban, illetve a létrehozó alapszabályzatban is ezt lefektettük, de ezt majd meg fogjuk vizsgálni, és tulajdonképpen az ír elnökség egyik fontos feladata volt az, hogy ezt megvizsgálja, hogy megfelelő szabályozási keretet teremtsen a felelősségi körök meghatározása során. És akkor most rátérnék az interoperabilitás és a biztonság kérdésére. Úgy gondolom, hogy nagyon hasonló itt is a megközelítés. A javaslatunk arra vonatkozik, hogy, hogy lépésenként határolódjunk el a nemzeti szabályozásoktól, amelyek jelenleg még párhuzamosan működnek, és európai szabályokat vezessünk be. Elsősorban gondolok itt az átjárhatósági műszaki előírások bevezetésére ugye itt átlátható és értesített szervek működnek, és itt jelenleg két eljárás működik párhuzamosan, de a jövőben egy egységes biztonsági tanúsítvány kerül majd keretesre az Európai Vasúti Ügynökség által. Ez pedig a jelenlegi eljárásokon nyugszik, ugye a tagállamok jelenleg felülvizsgálják a nemzeti szabályozásokat, hogy csökkentsék azok hatáját, ugye ezek múltbeli örökségek sok esetben, és idővel ők már ezt csökkentették is, és a javaslat keretében további rendelkezések segítik a nemzeti szabályozási hatóságokat abban a munkában, hogy tovább csökkentsék a nemzeti szabályozásokat, tehát egy egységes tanúsítvány kerül kiállításra az Európai Vasúti Ügynökség által a jövőben. És akkor, ha megengednek még egy észrevételt itt a biztonsággal kapcsolatban, természetesen mind az interoperabilitás, mind a biztonság eh, szempontjából a felülvizsgálat esetében az volt ugye a, a az aggodalom, amelyet a javaslat kidolgozása során alaposan meg is vitattunk, az az, hogy a biztonság szintjét növeljük. És úgy gondolom, ez a három javaslat ezt meg is teszi, hiszen itt sokkal világosabbá válnak a felelősségekörök, a, itt ugye az Európai Vasúti Ügynökség, a Nemzeti Szabályozási és a Biztonsági Hatóságok eh, és az értesített szervezetek esetében, illetve a pályahálózat működtetők és a vasúti társaságok tekintetében itt valóban jobb jogszabályi keretet biztosítanak ezek a javaslatok. Ez a progresszív átállás és az átvitel a felelősségi köröknek az Európai Vasúti Ügynökséghez úgy gondolom, hogy a nemzeti szinten a kapacitások fel fognak szabadulni, amelyek jelenleg leginkább papírmunkával vannak elfoglalva, és ezeket a kapacitásokat például a helyszíni ellenőrzésekre, megfelelő monitoringra lehet majd fordítani az egyes tagállamokban. Tehát összességében úgy gondolom, hogy, és ezt nyilvánvalóan jövőn sem fogjuk még vitatni az új keret tekintetében, tehát a biztonság szint növelni, ez mindenképpen fontos volt számunkra is. Aztán két konkrét pont reagálva a képviselők felvetéseire. Az egyik az administratív terhekkel kapcsolatos, és a, ugye annak kockázata, hogy megkérdőjelezik a jelenleg kiállított érvényben lévő tanúsítványokat. Erre kitér a javaslat is, tehát egy tanúsítványt nem kell megújítani addig, amíg a gödőállomány nem kerül megújításra, vagy a vasút társaság nem határoz úgy, hogy egy másik, egy újabb tagállamban is kíván működni. E, egészen addig a bizottsági javaslat nem kívánja a tanúsítvány megújítását. Tehát e, az új rendszer ezt integrálnám. Aztán a második észrevét egy eh, SNCF gördülállományról szólnék, eh, szó esett aztán az átjárhatósági műszak előírásokra, amelyet Krámer úr is említett, és itt a bizottság azt javasolja, hogy, hogy az ERMTS berendezések esetében is a monitoringot erősíteni kellene. Hát ez, ennek megvalósítása ugye sok intézmény esetében nem volt könnyű, de továbbra is az intézmény közi eljárásnak részét fogja képezni az RMTS és a TSI rendszer monitorokja is. Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak és a képviselőknek a ma délelőtti eszmecseréjét. Úgy gondolom, hogy a technikai pillére ennek a vasúti csomagnak e, igencsak összetett javaslat, legalábbis én úgy ítélem meg, és és a társ jogalkatók számára szeretnénk biztosítani azt, hogy a az eljárás végén egyértelmű világos szabályok szülessenek, a felelősségi körök világosan el legyenek osztva, és ha ez sikerül elérni, akkor úgy gondolom, hogy a 2008-as csomag nehézségebe sikerült levonni a tanulságokat, hiszen az egy papíron jó csomag volt, de a végrehajtás során számos nehézségbe ütközünk. Köszönöm szépen, köszönjük Paké úr, most pedig az előadók kapják meg azt, hogy két-két percben kezdjük akkor de úrral. Uh, sorry. Elnézést. My apologies. I'm... Bocsánat, Bilbao asszony természetesen az, aki megkapja a szót aprócska nő vagyok, de azért még én is létezem, tehát nem szabad elnézni a fejem fölött. Azt gondolom, ez a mai vita érdekes volt, és én a pozitív dolgokra emlékszem leginkább bár az én javaslatomra nem érkezett kielégítő válasz, annyi mindenképpen igaz, hogy előre kell haladni, egy erőteljes európai hatóságot kell létrehozni, ami egyértelművé teszi a normákat, és ragaszkodik is azokhoz. Egy versenyképesebb vasúti ágazatra van szükség, és természetesen felelősséget kell vállalni azért is, hogy megfelelő források is társuljanak az egyes résztvevő szereplők felelősségeihez. Jobb minőség és biztonság kell, hogy jusson a fogyasztóknak, és az egységes tanúsítvány, az átmeneti időszakok, és így tovább. Ezeken mind dolgozni fogunk még a jövőben. Nagyon érdekes ez a munka, és bízom abban, hogy ez alkalommal sikerül előrelépni, és példát mutatunk abból, hogy az Európai Unió képes ilyen típusú döntéseket hozni. Köszönjük szépen, Kramer úr! Én is szeretnék köszöntet mondani az eszmecseréért, a hozzászólásokért. Egy dolog világos, valamennyien egyetértünk abban, hogy ezt a három dolgot akarjuk. Ez nem mindig van így, de ebben most egyetértünk, de hát az ördög mindig a részletekben rejtőzik és hát eh, hála Istennek a múltban már sikerült nem csak pozitív tapasztalatokat is szerezünk, tehát most oda fogunk figyelni. És még két kérdésem lenne, illetve volt, amelyikre nem válaszolt Paki úr. Ön is úgy véli, hogy a bizottságnak kell az utolsó szót kimondani a konfliktus esetén? Tehát, hogyha valóban konfliktusra kerül, tehát akkor a bizottság eh, az erára rója a feladatot, hogy kimondja majd az utolsó szót. Aztán az erre a személyzetének a cseréje, nem tudom, hogy hallotta az erre vonatkozó felvetésemet, és ön is ezt így látja, hogy itt problémákba ütközünk majd. Köszönöm szépen. Thank you, Robert. Köszönjük, Robert. Köszönöm, Brian, és köszönöm valamennyi kollégának és Paké úrnak is az elhangzott megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy üzenetet kaptam az interoperabilitásról és az átmeneti időszakról szóló véleményemmel kapcsolatban is. Ezek nagyon fontosak. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslatával összességében egyetértünk, több felelősséget kell adni, és észszerűbben kell kezelni azt a kérdést is, hogy valamennyi érdeket fél, tehát a gyártók és a szolgáltatók is megfelelően vegyenek ebben részt. 25 tagállami hatóság közül a vasúti csomag elfogadása után nem jobb, hanem rosszabb helyzetbe fog kerülni. Ami hirtelen eszembe jutott, az az emberi erőforrások kérdése volt, hiszen a bizottság alkalmazottai bizonyára tudják, hogy mi fog történni, hogyha bevezetjük ezt a javaslatot. Az olasz és az osztrák helyzettel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy a, a világháború előtt voltak Rigából Berlinbe tartó vonatok, most pedig nincsenek. Köszönjük szépen, és nagyon szép gőzmozdonyok is voltak abban az időben. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Én nem vezettem azokat a mozdonyokat, de minden esetre köszönöm mindenkinek most én ezt lezárom, a második felét majd holnap fogjuk befejezni. Délután az utasjogokról beszélünk, három órakor találkozunk ismét. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy betartotta a hozzászólási időket, ez megkönnyíti az elnökök munkáját, és tiszteletben tartja a többiek idejét is. Köszönöm szépen.